Good morning. Welcome back. Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit az ülésen. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. We get started. Kezdhetjük. Folytatjuk a munkát, amit tegnap elkezdtünk. Még pedig a 9-es napi ponttal. a regisztrált utas programmal. kollégánk eh, Johan Encsú az előadó. Közös vitát fogunk eh, tartani a tízes ponttal az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépési adatainak rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer című napirendi ponttal, ahol a jelentéstevő Renate Zoma. és azt javaslom, hogy a közös vita eh, keretében először a két jelentéstevő kapjon szót, majd az Európai Adatvédelmi Felgyelő Hitzman úr, aki szerintem jelen van, illetve az ő képviselője, aki jelen van velünk, van ma délelőtt, majd a Ben úr kapna szót, aki a munkacsoport képviselője, ezután az intézmények és a többi képviselő kapna szót. Úgyhogy Encsú úrnak adná meg a szót először, aztán Zoma asszonynak. Vagy szeretne Szamer asszony felszólalni először? Önél szó, köszönöm szépen, elnök úr. Fogalmam se volt, hogy tud németül is. Nos, szeretném bemutatni a munkadokumentumomat. A javaslat arról szól, hogy egy be- és kilépési adatrögzítési rendszert hozunk létre, az okos határregisztrációs rendszert, a harmadik országból jövők általában véve 6 hónapig tartózkodhatnak úgy Európában, hogy három hónapot tartózkodhatnak egy huzamban. Ezt az igazolja, hogy az útlevelükben mit mutat dátumként a bélyegző eddig EU-s elektronikus feljegyzési rendszer arról, hogy ki mikor lépett be és ki a Schengeni övezetből nem létezik. Ezen változtatunk el, mégpedig azért, mert a vízum liberalizációk száma egyre nő a harmadik ország állampolgárai számára. Mik lehetnek a felmerülő problémák? az, hogy az útlevelet bejegyezzük, az sokáig tart és nehézkes. Úgy gondoljuk, hogy egy olyan utazónak az ellenőrzés, aki tízszer lépett ki be a Schengeni vezetbe, kb. 20 bélyegzőt kap majd az útlevelébe, de ezek hamisíthatóak, ez így aztán a tartózkodási időt nem lehet megbízhatóan ellenőrizni. Ezen kívül létezik az a probléma is, hogy nincs egységes értelmezés arra, hogy mit jelent be és kilépés a Schengeni övezetbe, tehát nem tudjuk, hogy mit csináljunk azokkal, akik úgynevezett overstayer kategóriába esnek, tehát akik túllépik a tartózkodási időt. Akik olyan harmadik országból érkeznek, akiknek az biometrikus adatait <clears throat> nem tárolták, és megsérült az útlevelük, akkor ilyen esetekben egyszerűen nem tudjuk megállapítani megbízhatóan a személyi azonosságot. Azok az országok, amiknek van ilyen rendszere, már 13 ilyen ország van, azok kifogásolják azt, hogy az EU-nak nincs elektronikus rendszere, és úgy gondolják, hogy az EU keresztül érkező harmadik országok állampolgárait nem tudják megbízhatóan ellenőrizni az elektronikus rendszer hiánya miatt. Erre ma a technikai lehetőségek már léteznek, és így megbízhatóan számon tarthatnánk a be- és kiérkezőket, ehhez azonban megbízható eszközökre van szükség az ellenőrzéseket, amennyire csak lehet, automatizálni és egyszerűsíteni kellene. Ez nem csak az utazókat segíteni, hanem minket is abban, hogy az illegális bevándorlást visszaszoríthatnánk. Az elektronikus rendszer erre megoldást kínálni, az EES rendszer arra is megoldást kínálna, hogy a jövőben célorientáltabb adatlehívást valósíthassunk meg. Az úgynevezett overstayerek beazonosításában is nagy segítségünkre lenne, és így könnyű lenne beazonosítani azokat a harmadik országbeli állampolgárokat, akikre nem vonatkozik vízumkényszer. Hogy nézne ez ki gyakorlatban? Adatokat tárolnánk, és hoznánk létre ki- és belépéskor, harmadik ország állampolgárait illetően feljegyezünk, hogy mikor érkeztek, és hogyha letelt az adatás idejük, akkor figyelmeztetés lépne életbe. Egy dossziét hoznánk létre minden egyes ilyen állampolgáról, és így a nevet, az útlevél számát, és ha létezik, a vízum számát le lehetne hívni olyan személyek esetén, akikre nem vonatkozik a vízum kötelezettség, tehát új lenyomataikat nem tároltuk, és akiket a múltban még nem sikerült beazonosítanunk, az ilyen személyekről tíz új lenyomatot tartalmazó dossziét hoznánk létre, ez egy olyan adatbázis lenne tehát, ahol feljegyeznénk a belépés helyét, idejét, és azt, hogy körülbelül hány napot kíván tartózkodni az e A kérdés az, hogy az adatbázishoz ki férhetne hozzá. A határ átkelők és a vízumot kezelő hatóságok férhetnének hozzá, tehát igazából az RTP-nek az elő feltétele az elektronikus rendszer. Egy harmadik országbeli állampolgár személyi azonosságát így meg lehetne állapítani, és azt is, hogy a tartózkodásnak a feltételei teljesíti ezt. A tagállamok hatóságai és a vámhatóságok is hozzáférést kapnának, hogy ellenőrizhessék, hogy országokban jogosan tartózkodik-e az adott személy általában tilos és tilalom létezik arra, hogy tovább adják bármilyen nemzetközi szervezetnek vagy személynek ezeket az adatokat, de azért vannak kivételek, csak azok nagyon szűkörűek. Nagyok, nagy megfontolásra van szükség arra, hogy mennyire működne ez a lencénk, ezen kívül, hogy a 19-es cikket a szerződésből mennyire tartja ezt tiszteletben. Én szükségesnek tartom ezt a rendszert, de csak akkor, hogyha a teljes potenciálját kihasználjuk, és valós hozzáadott értéket teremtünk az aunak. Az elektronikus rendszer esetében ez egy viszonylag drága rendszer, ami nagyon sokat adatot tárolna. Az egyik legvitatottabb kérdés az, hogy a büntetőjogi szervek mennyire kérhetnének hozzáférést ehhez az adatbázishoz. Én úgy gondolom, hogy már nagyon sok tagállam él ezzel a lehetőséggel, és nagyon jók a tapasztalatok. De ha valaki határon átnyúló büntetet követ el, például csempészést vagy terrorista akciót, Ilyen esetben ez az elektronikus rendszer nagyon hasznos lenne, ezt, ezzel élnünk kell. Ezen kívül a biometrikus adatoknak az alkalmazása. A bizottságnak a hatástanulmánya azt mutatja, hogy a biometrikus adatok felhasználása és a büntető jogi célokra való felhasználásuk nagyon hasznos lenne, mert megakadályozhatná a terrorista cselekményeket és az illegális bevándorlást az új lenyomatoknak a rögzítése nagyon fontos, mert meggyorsítja a gyanúsított beazonosítását. Így lehet csak biztonságosan és gyorsan beazonosítani a személyeket. Ezt figyelembe véve ez a rendszer nagyon hasznos lesz, erről meg vagyok győződve. Hogyha biometrikus adatok nélkül bocsátanánk ki vízumokat, akkor ez igazából nagy lyukakat hagyna a rendszerben, és lehetővé teszné az irreguláris beutazásokat harmadik országból érkező személyek számára. Még hagyd mondjak valamit arról, hogy a regisztrált utasokra vonatkozó program hogy néz ki a bizottság azt mondja, hogy egy token alapú programja jön létre, ezt a 27. cikk mondja ki. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy kapna egy csipes kártyát, ami lenne egy regisztrációs szám, amit le lehetne hívni bármikor erről a kártyáról. Ez ugyan jól hangzik, csak szerintem teljesen felesleges, és felesleges költségeket teremt. Ezen kívül hamisítási kockázatot rejt magában. Az a kérdés, hogy nem lenne jobb az, hogyha az e útleveleket használnánk, amit már amúgy is elektronikus útlevelek, ez egyre inkább terjed az egész világon, és a harmadik ország beli állampolgároktól is elvárhatnak ezt a fajta útlevelet, és ezt értelmezhetnénk <clears throat> tokenként, tehát csipes kártyaként, és nem kellene külön csipes kártyát létrehozni. Ezen kívül az új lenyomatokat illetően, hogy elége ez biometrikus adatként, nem, mi úgy gondoljuk, hogy az arc biometrikus jellemzőit is rögzíteni kellene. Ami a token rendszert illeti, szerintünk a csipes kártya az nem jó megoldás még egyszer, mert nagyon drága. Az USA-ban a biometrikus adat alapú rendszerrel kapcsolatban nagyon pozitívak a tapasztalataik, miért ne követhetnénk mi is ezt, miért ne profitálhatnánk ebből. Én úgy gondolom, hogy most, amikor nincs elég pénz a kasszában, most rossz ötlet lenne az, hogy túl sokat költsünk valamire, amit amúgy is megkértőjelezzünk a kezdetektől függve, hogy vajon sikeres lehet-e. Hiszen sokkal olcsóbban egy hatékony rendszert tudunk működtetni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon nagy örömmel mutatom bennetek ezt a munkadokumentumot, amely röviden foglalja össze a javaslatot de néhány politikai kérdést is felvet. A RTP, a regisztrált utasprogram lehetővé tenni az EU külső határainak átlépését harmadik országból származó utazók számára, akik közvetlenül az EU-ba utaznak be, és akik hmm, ennek értemében egyfajta differenciálást vezetnénk be e, az utasok között. Ez tehát azt várjuk, hogy az EU külső határain e, könnyebb lesz az utas forgalmat irányítani. Egy legalább 20 éves utas, aki harmadik országból érkezik, e, kérheti regisztrálását bármely eh, konzulátuson vagy határátlépő ponton, tehát kérhetik, hogy a regisztrált utas programba eh, eh, bejelentkezhessenek, megadják a biometrikus adataikat négy új lenyomat formájában, illetve 20 eurót fizetnének be. A regisztrált program kapcsán a dokumentum, a munkadokumentum jó néhány kérdést vet föl, amelyek elsősorban azzal foglalkoznak, hogy a rendszer alkalmas-e egyáltalán erre a célra. A fő kérdés az az, hogy egyetlen szükség van-e erre a regisztrált utasprogramra, vagy lenne alternatív megoldás. 2009 márciusában a parlament támogatta az, a regisztrált utasprogram bevezetését a harmadik országokból érkező utasok számára, és e, elvben ugyan én is támogatom ezt, egyúttal azonban szeretném a képviselőket felkérni arra, hogy gondolják át, hogy esetleg más megoldás nem tudná e, hatékonyabbá tenni a határellenőrzéseket. Vannak olyan előfeltételezések, amelyeket meg lehet kérdezni, kérdőjelezni, az elmúlt három évben ugyanis például nem növekedett, nem növekedett a statisztikák szerint a határátépők száma, tehát ez nem indokolja a rendszer bevezetését. Ezen kívül úgy tűnik, hogy az egész Schengen területen belül ugyanakkor a, a, a nyomás, hiszen a belépők 30%-a EU az, az EU 20 legforgalmasabb repülőteren keresztül lép be, figyelembe véve azt, hogy a lépők nagy többségét Európai Uniós polgárok hajtják végre, összességében az összes határátlépés 80%-át ők teszik ki, ezért föltétlenül az lenne az elsőleges fontosságú feladat, hogy az Európai Uniós polgárok élvezhessék ma mozgásszabadságra vonatkozó jogaikat. Fontos lenne hozzájárulni ahhoz, hogy a külső határok minél kevésbé legyenek forgalmasak, illetve minél kevésbé kerüljön sor eh, arra, hogy a látlépő pontok eh, eh, kapacitása túl szűk meg kellene engedni talán a többszörös vízummal e, belépők számára az egyszerűsített belépést, mint hogy azonban a megfelelő engedélyek kiadásának követelménye nagyjából ugyanaz, mint az RTP, tehát a regisztrációs program esetében. Ezért e, tulajdonképpen e, ezt figyelembe véve elkerülhetnénk azt a problémát, hogy egy teljesen új rendszert vezetünk be. A fél automatikus vagy teljesen automatikus határ eh, átlépő eh, listák bevezetésével eh, nem csak az Európai Uniós polgárok, hanem más utas kategóriák esetében is meg lehetne jelentősen gyorsítani a belépési, csökkenteni lehetne a határátlépőknél a várakozás idejét. Ugye ezek a repülőterek jelentik, eh, teszik ki az összes határátlépés eh, legnagyobb részét. A jelenlegi eh, helyzetben, gazdasági helyzetben nagyon sok tagállam arra kényszerű, hogy az alapvető közszolgáltatásokat is korlátozza, Úgyhogy bizony fel kell vetni a kérdés, hogy a regisztrálatos programban megfelelő intézkedés e, e pillanatban. Úgyhogy sokkal jobban meg kellene néznünk az eddigieknél, hogy mi lenne a költség vonzata ennek a programnak. 585 millió euróról beszéltünk a korábbiakban, mint a beléptető kiletető rendszernek a modernizálásának a költsége. Azonban a bizottság saját hatástanulmánya azt mondja, hogy 720 millió euróra lehet szükség tagállami szinten, ez 125, euró, 125 millió euró különbség. A két javaslat összege azonban 5 millió eh, euró, 600, 623 szerepel <clears throat> a bizottság hatástanulmányában, nem pedig 1,1, mint amit a bizottság jelentett. Tehát itt tisztázni kell, hogy pontosan a számhámpró hogy áll, és melyek lennének a működtetési költségeinek a javaslatnak, illetve milyen pénzügyi eh, következményekkel járna a tagállamokra ma a költségvetési meg eh, a mai pénzügyi helyzetben. Tehát fontos, hogy a döntést ne hozzuk meg alapos elemzés nélkül, hiszen egyre nagyobb a kocka, hiszen nagy a kockázata az új költségeknek, ahogy a SZIS-2 esetében is az volt. Az RUP által megtermelt jövedelem a 20 eurós díjakból valóban nem biztos, hogy reálisan került megbeslésre. Ugye 5 millió regisztrációt becsültek évente, ezt azonban súlyosan meg lehet kérdőjelezni, hogyha figyelembe vesszük azt a megfontolást is, hogy a, képvisel, hogy a hasonló, a jelenlegi hasonló rendszerekben jelenleg sokkal kevesebben vesznek részt. Tehát jelenleg működő rendszereknek sokkal kisebb a részvevői bázisa. Hollandiában például 46 ezer, 24 ezer Németországban, 250 Irkutsk, Irkutskban, és 700 eh, ezer eh, összesen az USA-ban. Nos, egy olyan csomagról van szó, amelyben az RUP, tehát a regisztrátoros program csak akkor vezethető be, hogyha a rendszer egyéb modelljei is fejlesztésre kerülnek. és hogyha megszüntetik az útlevél bevaló bepecsételést, Azonban ettől függetlenül úgy néz ki, hogy az a határellenőrre továbbra is más szempontok miatt ellenőrizni kell az útlevelet. Tehát én föltétlenül azt szeretném kérni a képviselőktől, hogy a javasolt programmal kapcsolatos összes újra fontolják meg és gondolják át. Különösen a jelentés végleges szövegének a megalkotása során. Elnök. Az adatvédelmi biztos képviselője Hidman szúr kap szót. Köszönöm elnök úr, hogy szót kaphatunk, és felvezethetjük eh, a véleményünket szóban is. Először is Hastings és Botarelli úrak nevében szeretnék eh, elnézést kérni. Sajnálatos módon bosos teendőik miatt nem tudtak személyesen jelen lenni. Az entry-exit rendszer, tehát a belépő-kilépő rendszer erre koncentrálnék számunkra, ez a legproblémásabb az adatvédelem eh, terén. Az RTP-ről, tehát a regisztrált utazói programról csak a végén szólnék. Két munkadokumentummal van dolgunk, fontos, hogy ezt a két dolgot Sommer asszony jelentését és az Encső jelentést együtt kezeljük. Véleményünk szerint egy új nagy szemítes technikai rendszer bevezetése összhangba kell, hogy legyen az alapjogi kartával. Ezt kell értékelnünk. Fontos, hogy az önök parlamentje, az önök szakbizottsága kettős mércével mérje ezt. Az egyik a hetes, a hetes cikk a kartában. Ez a rendszer, a bekilépési rendszer gátolja ennek az érvényesülét, érvényesülését. Éppen ezért Szommer asszony első kérdésére ez a válasz szükség van-e egy ilyen rendszer bevezetésére. A második mérce az pedig az adatvédelemhez való jog, ez a 8-as cikk a kartában, ami lehetővé teszi, hogy a személyes adatokat feldolgozzák ugyan, de az a feltétel, hogy bizonyos feltételeket betartanak. A 8-as cikk az adatfeldolgozás szabályait fekteti le. Kérdés tehát, hogy a határregisztrációs rendszer megfelele e, ezeknek a kívánalmaknak. Arra a Sommer asszony által feltett kérdésre válasz tehát, hogy e, a karta által lefektetett feltételeket e, teljesíti ez a határregisztrációs rendszer. Persze 7-es, 8-as cikk között összefüggés van, egy ilyen kettős teszre szükség van egy ilyen intruzív rendszer bevezetése előtt. Az európaiak is úgy vélik, és komoly aggodalmat, vagy kérdéseket vett fel azzal kapcsolatban, hogy a határregisztrációs rendszer valóban e, megfelelő-e. A, a jogszabályalkotók szemére a fő tanácsunk az, hogy a politikai döntéshozatal folyamatban, amelyben mi nem akarunk beleszólni, használják ezt a két mércét, hiszen a határregisztrációs rendszer potenciálisan intruzív, tehát az emberek magánéletébe csúnyán nem belenyúlhat. Az Stockholm program és kimondja, hogy csak olyan alkalmakkor kell új rendszert kidolgozni, amikor a meglévő rendszerek nem működnek megfelelően. A Stockholmi program létrejöttét követően új rendszerekre az Európai Bizottság nem nagyon tett javaslatot. Ezért elképesztő, hogy a határregisztrációs rendszerre vonatkozó javaslatot benyitották, hiszen vannak már nagy IT rendszerek Európai Uniós szinten, amelyek a külső határellenőrzését segítik, szolgálják. A két legfontosabb ilyen meglévő ilyen rendszer ráadásul jelenlegi formájában sem teljesen végrehajtásra sem értékelésre nem került. A VIS, tehát a vízuminformációs rendszer, illetve a SIS-2-es, Schengen információs rendszer második fázisa még nem teljesen működőképes. Ezért tartjuk ezt különösen furcsának. A Karta 7-es cikke alapján mm, minden tiszteletünk ellenére nem osztjuk az előadó asszony összes ajánlását. Összes ajánlását. Vizsgáltuk azt, hogy a határregisztrációs rendszernek mi lehet a cél Véleményünk szerint a rendszer fő célja az, hogy eh, a vízumlejártát követően nem maradhassanak itt a külföldiek. A jelenlegi dolgok jelenlegi állása mellett egyáltalán nem vagyok benne. Biztos, hogy ez a rendszer be tudja tölteni a feladatát. Hogyha az Európai Unió fel akar lépni a harmadik beli ek eh, ellen, akik a vizum lejártát követően sem hagyják el az Európai Unió területét. Nem vagyunk benne biztosak, hogy pontosan ez a rendszer szolgálja legjobban ezt a célt. Ugyanakkor a határregisztrációs rendszer teljesen külön eszköz, anélkül, hogy egy erre vonatkozó uniós politika valóban létezne, amit ez szolgálna, hogy kiegészítene. A statisztikai vagy adatgyűjtés másodlagos célja, úgy érezzük, hogy ez már csak másodlagos és nem fő célja a határregisztrációs rendszernek. Értjük, hogy a határigazgatásra Eh, határigazgatásnak megbízható adatokra van szüksége, de nem vagyunk meggyőződve arra, hogy ilyen óriási adatbázisban kell gyűjteni ezeket az adatokat. Nem lenne elég eh, névtelen adatokat tárolni és elemezni? Végül a négyes cikk a javaslatban eh, beszél a határellenőrzés kérdéséről. Persze határellenőrzés modernizációját nem ellenezzük, például a pecsételős rendszer a XXI. században elavultnak tűnik, de pont ilyen óriási adatbázis a legjobb megoldás erre? Végül gyorsan a 8-as cikkről beszélnék. az alapjogi karta 8-as eh, cikke lefekteti a magánadatok védelméhez való jogot. Egyébként az adatvédelmi biztosnak is ez a fő feladata. Eh, amikor ezt eh, vizsgáljuk, akkor számos kritériumot figyelünk, a legfontosabbakat ragadnám csak ki ezen a ponton. Először is véleményünk szerint határozottabban kellene kifejteni, vagy pontosabban, hogy milyen célt szolgálnak az adatok. Ezen a ponton a rendszer a rendfenntartó szervek általi felhasználást nem szabad, hogy megelőlegezze, hiszen így teljesen más célt szolgál, mint amit kimond. A 8-as, a karta 8-as cikke Eh, azt is kimondja, hogy tisztességes eljárásra van szükség, eh, azaz nem túlzott feldolgozásról eh, lenne szó. Valóban a javaslat az adat feldolgozásának mértéke szempontjából nem túlzott, de három év múlva biometrikus adatokkal is kiegészülne ez. Ha ez így lesz, akkor sokkal kritikusabb hangot fogunk megütni, hiszen a biometrikus adatokkal kapcsolatban pont a tévedések elkerülése miatt sokkal, de sokkal szigorúbb eh, adat eh, védelmet eh, javasolnánk, nem mindegy például, hogy négy vagy tíz új lenyomatot gyűjtünk az egyénektől. Végül, de nem utolsóban regisztrált programról is szólnék pár szót. Adatvédelmi, de csak adatvédelmi szempontból nézve, Az a véleményünk, hogy a regisztrált utas program kevésbé problémás, már csak azért is, mert önkéntes jellegű, és a gyakran utazók számára a határellenőrzést könnyebbé tenni. A fő fenntartásunk az, hogy valóban önkéntes maradhat ez a program, beleegyezés, önkéntes beleegyezés kell, hogy az alapját képezze, semmiképpen sem szabad kényszeríteni senkit, nem szabad, hogy negatív következmény legyen annak, hogyha valaki a regisztrált utas programban nem hajlandó részt venni. Végezetül, röviden, a koordinált adatvédelmi modellt alkalmazzuk a VISZRA, a SZISZRA, a jurodakra. Ez egy olyan modell, amelyben az adatvédelmi biztos az EU Liszát, tehát a központi rendszert <clears throat> felügyeli. Szerintünk ez egy bölcs döntés, bölcs választás, és ez segíti az ennek a területnek a fejlődését. Végezetül technikai, szakmai jellegű ajánlásokat is tettünk annak érdekében, hogy az adatbázis adatbiztonsága garantálható legyen például egy folytonossági terv, illetve egy védelmi terv kidolgozására gondolunk. Köszönjük, Heitmans! A 33-as cikk szerinti munkacsoport képviseletében benne úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen! a munkacsoport nevében köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy a véleményünket ismertessük. The EDPS has done, I will focus csak úgy, mint az adatvédelmi szolgálat, mi is a késbeléptetési rendszerre koncentrálunk, mert ez a legfontosabb számunkra. Amit mond a véleményünk? Látjuk, hogy az integrált határkezelési rendszer mennyire fontos, azt is, hogy a bevándorlási hiányosságokat meg kell szüntetnünk, hatékonyan kell tenni az IIS e rendszert, és az arányosság és a szükségesség küszöbét szerintünk nem értük el. Ha már időt kaptam, hagy magyarázzam el önöknek, hogy miért jutottunk ezekre a következtetésekre. A bizottság többféle okát megtalálta annak, hogy miért kellene létrehozni az IIS, a beléptetési-kiléptetési rendszert. Alapvetően az a lényeg, hogy fontosnak tartjuk, hasznosnak, és az irreguláris migráció ellen fölvenni a harcot. A munkacsoportunk ezt a következtetést úgy gondolja, hogy hát ez nem túlságosan valós érvelés. Először is egy ilyen rendszer működne, itt már vannak aggodalmaink. Az egész rendszer csak akkor értelmes és akkor használható, ha vélelmezhetjük, hogy minden harmadik országból érkező személyt regisztrálunk, amennyire tudjuk, erre nemzetközi példa nem létezik, nincs egy olyan rendszer, amelyben különösen a kiléptetést regisztrálnák. Különösen ö, ö, az USA-ban is hiányzik egy ilyen rendszer, és akkor itt jön a másik aggodalom, hogy nagyon hosszú tengeri határunk van az Unióban. Gondoljanak bele, hogy az észak-afrikai határainkon mekkora forgalmat kellene feljegyeznünk. Hogyha megkérdőjelezhetjük azt, hogy egy ilyen rendszer hasznos lehetne, akkor utána meg kell, bele kell gondolnunk abba, hogy mi történ a statisztikai adatokkal, hogyha nem helyes a rendszer, és mi történne akkor, hogyha ö, hamis riasztásokat kapnánk, vagy ok nélkül ut- utasítanánk el valakinek eh, azt a lehetőséget, hogy belépjen az Unióban. Tehát az én válaszom az, hogy igen, ugyan lehetséges létrehozni egy ilyen rendszer, de akkor fölmerül a kérdés, ez a rendszer az overstayer kategória elemeit kiiktatja -e. Lehet, hogy ez a rendszer beazonosítaná azokat, akik túl hosszú ideig maradnak az EU-ban, de vannak azért hiányosságok először is hol találunk rá erre a személyre. Nem fogjuk a tartózkodási helyét ismerni. Másodszorban, mi történik akkor, hogyha valaki azért nem hagyja el az unió területét, mert erre joga és oka van. És aztán a harmadik probléma, hogy mi lenne a következő lépés. A bizottság a közleményében azt mondta, hogy a fő probléma a visszatérítés tehát a megvalósítás során hogyan valósítanak meg az illegálisan itt tartózkodók visszatérítését. Nem tehetünk sok mindent ebben az ügyben. És akkor a harmadik fő ellenvetésünk, Ez a rendszer mennyiben segítené elő azt, hogy a túl hosszú ideig tartózkodókat beazonosíthassuk az önök területén? Nyilván ezt csak akkor lehetne megtenni, hogyha a biometrikus adatokat rögzítenénk, de gondoljanak bele, hogy mennyibe kerülne a rendszer felállítása szemben a már létező SIS-2 rendszerrel szemben. Amit mi gondolunk, az, hogy az új rendszer csak azt segítené elé, hogy úgy azonosítsuk be az embereket, hogyha egy olyan országból érkeznek, ahol, ahogy mi értelmezzük ezt, amúgy sincs szükség vízumra ahhoz, hogy beléphessen valaki az EU-ban, tehát amúgy sem jelentenek nagy kockázatot az állampolgáraik az unió számára. Ezek a fenntartólásaink, és még három dolgot hagy említsek meg először is még egyszer. A statisztika hogyha fel akarjuk venni a harcot az illegális a migrációval szemben, akkor e, ilyen mennyiségű adatnak a gyűjtése, ha csak limitált a lehetőségünk a harcra, akkor nem jogos. és ezek a statisztikák nem lennének mindig helyesek. A második kérdés, ez nem annyira adatvédelmi, mint pénzügyi kérdés, a költségek. Fenntartásunk, ezt is már említettem részben, hogy ki, milyen bűnüldöző szervek férhetnek hozzá az adatokhoz. Nyilván önöket is aggasztja ez, és minket is, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. az akadalmainkat figyelembe véve, remélem elég jól ismertettem, hogy mi mit gondolunk erről az IIS e rendszerről. A mai időkben, és amikor az EU az adatvédelmet kiemelten kezeli, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy jó üzenete az, ha egy ilyen rendszert létrehozunk. Én ennyit mondtam volna az IS e rendszerről, de lenne még egy dolog. Az AKP rendszerről, a regisztrált utas programról, ahogy Zommer asszony is mondta, a kérdés az, hogy most szükséges egy párhuzamos biometrikus adatrendszert létrehozni. Nem lenne értelmesebb az e útlevelet hasznosítani, ami már létezik a rendelkezésemre álló idő alatt szerettem volna mondani. Köszönöm. Most akkor jöhet a vita. Az árnyékjelentéstevők szólalhatnak fel. Tudom, hogy Enzsú úr a szöma jelentés árnyékjelentéstevője is fordítva. Nyilván őket már meghallgattuk eh, a saját jelentésükkel kapcsolatban, hogyha a másik jelentése kapcsolatban szeretnének további megjegyzéseket tenni, amelyek esetében önök árnyékjelentéstevők, akkor ezt megtehetjük, vagy pedig tovább léphetünk a többi árnyékjelentéstevőre. Encsú úr, szerintem a többi árnyékjelentéstevők beszéljenek, és esetleg a vita végén majd kiegészítjük elnök, rendben, akkor árnyékjelentéstevőknek adom meg a szó, szóval szó. Szóval. Köszönöm, elnök úr. Sok mindent lehetne mondani de először is arra korlátoznám magam, hogy egy általánosabb megjegyzést tennék az egész problémával kapcsolatban. Ebből nagyjából kihagyom az adatvédelmi kérdéseket, mert úgy gondolom, hogy nagyjából a parlament egyetért abban, hogy jó adatvédelemre van szükség, és így e tekintetben más jelentéstevők és árnyékjelentéstevők munkája, munkájában megbízhatunk. Jobban aggódok az úgynevezett hátsó ajtós backdoor programok hagasztanak leginkább, amelyek olyan operatív szoftverek, amelyek adatvédelmi problémát okoznak. Nyilván nem nekem kellene Eh, azt mondanom, hogy eh, Windows helyett inkább Linuxra álljunk át, de nyilván tudják, hogy ebben a kérdésben egy kicsit részrehajló vagyok. Minden esetre az általános vitát érintően nem világos, hogy milyen összegekről fogunk beszélni a jövőben. Hogyha megnézzük azt, hogy mi folyik a világban, akkor tudjuk, hogy a világ népességének egyharmada e pillanatban úton van. A, ezek nagy, legnagyobb része egyelőre a saját országán belül vándorol, de nem kellene abba a hiú ábrámba ringatnunk magunkat, hogy a jövőben majd kevesebb ember fog jelentkezni a határainkon. Minden összeg arra mutat, az UNHCR és az összes többi ENSZ és egyéb szervezet adatai azt mutatják, hogy egyre több ember hagyja el a szülőhelyét, lakóhelyét, és arra kell készíten, készülnünk, hogy ez bizony e, mind jogi, mind legális, mind illegális, mind szabályozatlan e, bevándorlás formájában kifoghatni az Európai Unióra is. Ha ezt nem veszik figyelembe, akkor, akkor egyszerűen ostobák vagyunk. Ami persze előfordul, mert emberek vagyunk, de azért tudnunk kell, hogy mi lesz a jövő. A technikai részleteket ugyancsak félre tolnám, mert nem ez a fő kérdés. Azt hiszem, hogy nagyon hatékony műszaki megoldásokat lehet találni, hogyha akarunk ilyeneket találni, de, de ez nem a mai vita tárgya. A negyedik általános megjegyzésem az az lenne, hogyha a tovább itt maradókra koncentrálunk, akkor bizony nem a megfelelő válaszokat találjuk meg. Az egyetlen adat, amit tudnunk kell a engedélyezett időtartamot túllépő itt tartózkodókkal kapcsolatban, az az, hogy hányan vannak és milyen országokból jönnek. Hogyha a programnak az az egyetlen lényege, hogy ezeket az embereket kiszűrje, akkor meggyőződésem szerint ez messze nem a megfelelő megoldás, hiszen nagyon érdekes számunkra, hogy kik maradnak itt tovább, mint kellene, de csak az az érdekes, hogy honnan jönnek ők, és, és vajon meddig maradnak itt, de ez egy részletkérdés. Egyúttal azonban arra is figyelnünk kell, hogy ezeknek az embereknek védelemre van szükségük, orvosi vagy egyéb védelemre, de ez megint csak más kérdés és a lehetőségek függvénye. Aztán Encs úr jelentésére térve úgy gondolom, hogy a demokratikus folyamatok úgy működnek, hogy ha van egy parlamenti döntés, és szükségünk van egy programra, akkor ezt a döntést tiszteletben kell tartanunk addig, amíg új döntést nem hozunk. Tehát, hogyha most vitát kezdünk arról, hogy, hogy döntünk erre, vagy nem, akkor ez érdektelen, hiszen a parlament már döntött, hogy szükség van egy ilyen programra, és mindedig nem döntöttünk úgy, hogy ezt megváltoztatjuk, ezt az elképzelést. Ha találunk okot arra, hogy a döntést megváltoztassuk, akkor az rendben van, de egyelőre az a döntés él, hogy kell egy rendszer. Kell egy megoldás. Hogy az utasregisztrációs programra szükség van-e, Ugye ennek a célja az volna, hogy a belépés-kilépést meggyorsítsuk. Ez jogos felvetés szerintem. Most az a kérdés, hogy, hogy kellene új rendszerbe vezetni, amikor már van létező rendszer erre, és itt van a Smart Borders kezdeményezés, ezt át kell gondolni. Ami pedig a, az egyéb vonalkozásokat illeti, hogy nem kellene határátlépés lehetővé tételét hangsúlyozni, inkább az Európai Uniós polgárok szám esetében megkönnyíteni, ahelyett, hogy a e, harmadik országba érkezőket szírjük. Nos, erre az a válaszom, hogy, hogy e, nem ez, a, ez, ez nem jogos felvetés, hiszen már mindent megtettünk annak érdekében, hogy az EU polgárok könnyebben mozogjanak. Másrészt kérdés volt, hogy esetleg a Schengeni határátlépő rendszert kellene elmódosítani inkább, hogy a több vízumon érkezők esetében csökkentsük az ellenérzés mértékét. Nos, a Smart Borders kezdeményezésnek a célja kifejezetten az, hogy minél méltányosabb legyen az ellenőrzés, és ne kerüljenek hátrányos helyzetben, helyzetbe azok az utasok sem, akiknek nincs több vízum a belépése, de egyébként szabályosan jelentkeznek a belépésre. Nos, a jelenlegi határ ellenőrzési rendszer nem eh, tökéletes, de néha úgy néz ki a dolog, és ebben a videóban is hallottam, hogy mintha úgy gondolnánk, hogy hogy túlságosan ember jön a repülőtereken keresztül, pedig hát nem erről van szó. Korábban már beszéltünk arról, hogy milyen sok orosz jön eh, Finnországon keresztül, és ezek nagy, ezek, ezen utasok nagy része legálisan, de azért vannak illegális belépők is, és ugye panaszkodnak az emberek, hogy őket nem tudjuk megfelelően ellenőrizni. Természetesen szép lenne, hogyha németül mondhatnám el, csak nem tudok annyira németül, hogy ezt megtegyem. Úgyhogy, úgyhogy visszaváltok az angolra. az ez e belépő-kilépő rendszerrel kapcsolatban némi zavar van a fejekben, ezt már láttuk összességében. Úgy gondolom, hogy Szomar asszonyjal nagyjából azonos eh, irányelvet képviselünk, de ahogy említettem korábban is, én nem eh, pazarolnék túl sok időt és energiát arra, hogy a, az egyeztetett tartózkodási az engedélyezett tartózkodási időt átlépőkkel foglalkozzunk. Úgyhogy inkább érdemes lenne közös megállapodást eh, találni a tényleges problémákra, de már így is sokat beszéltem. Köszönöm. Vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Szeretnék az okos határellenőrzéssel és az IS rendszerrel kapcsolatban mondani néhány dolgot mondani. Ez lenne a legnagyobb és a világ legdrágább új lenyomat rendszere. Ez önmagában is aggasztó már, de elejétől fogva már aggasztott minket, hogy nem tudjuk, hogy mire használjuk ezt a rendszert. Hát akkor nagyon nagy a problémánk a rendszert illetően, akkor az lenne a cél, hogy hányan vannak az EU-ban olyanok, akik túllépték a tartózkodási időjüket, de teljesen mindegy ez, mert úgyse tudjuk, hogy hol tartózkodnak ezek az emberek. Csak azért létrehozni egy rendszert, hogy legyen egy szép nagy rendszerünk, az teljesen felesleges erre, felesleges létrehozni egy kockázatos és költséges rendszert. Aztán, ahogy ezt az adatvédelmisek is mondták, a politika emögött. 26 különböző politikánk van arra, hogy hogy és mit gondolunk a bevándorlásról. Amíg nincs közös politikánk ezt illetően, addig semmi értelme annak, hogy egy közös adat, bázisról adatbankról beszélünk. Aztán a költségeket illetően a bizottság több mint egy milliárd euróra teszi a költségeket, de Azért mi nagyon jól tudjuk, hogy gyorsan megduplázódnak a SIS-2-vel kapcsolatban, ezt még emlékszünk rá, és az USA-ban a számvevőszék leállította az ilyen irányú programokat, tehát az USA-ban nincs ilyen ki- és beutaztatási rendszer, azért, mert a számvevőszék túl drágára becsült a költségeket. Aztán éppen válságot élünk, Spany- Spanyolország, Görögország, rákényszerítjük az embereket, hogy spóroljanak, állandóan megnyírbáljuk a fizetéseket, nincs elég kiterjedt orvosi ellátási rendszerük, csökkentjük a nyugdíjukat, és közben nem azt mondjuk az embereknek, hogy de azért adjatok már nekünk egy milliárd eurót erre a rendszerre. Ugyan hogyan akarjuk ezt megindokolni azoknak a fiatal munkanélkülieknek az olyan területen, ahol a fiatalok több mint 50%-a munkanélküli. Hát szerintem nem tudjuk elmagyarázni, hiszen magunknak sem tudjuk elmagyarázni, most ezt látom. Zommer asszony, ön ugyanazt szeretné, amit a tagállamok. hogy a ki- és beutaztatási rendszert ne csak a határon alkalmazzuk, hanem a bűn egy cselekmények elleni harcban is. Tehát hozzá szó, férhetne a rendőrség az új lenyomatokhoz. Csak hogy nagyon sok nemzeti joganyagban ez tiltott. Németországban nem hoztunk létre egy központi bankot amikor bevezettük az elektronikus útleveleket, pontosan azért, mert a magánéletvédelme fontosabb, mint az azonosítás. Franciaországban a legfelsőbb bíróság alkotmány ellenesnek minősített ilyen új lenyomat bankokat, és Hollandiában is leállították az ilyen irányú projekteket mi meg pontosan egy ilyen új bankot akarunk létrehozni a harmadik ország állampolgárai számára. Miért? Hát rájuk is vonatkoznak az európai jogok és jogszabályok. Miért pont a külföldieket akarjuk diszkriminálni, és róluk új lenyomatokat gyűjteni, amikor ugyanezt megtiltottuk az EU-s állampolgárok számára? Remélem senki nem azt akarja ezzel állítani, hogy ők potenciális bűnözők, csak azért, mert harmadik országból jöttek. Aztán a bizottság már többször mondta, hogy az új lenyomatok levétele és tárolása technikailag még nem lehetséges. Ezen kívül megnövelni a várakozási időt a határokon. Így aztán mi nem igazán látjuk azt, hogy a biometrikus adatokat hogy vehetnénk fel. A vízuminformációs rendszerrel kapcsolatban is láttuk, és a kísérleti projektekkel kapcsolatban is, hogy három percig tart a jó minőségű új lenyomatvétel személyenként. Plusz három perc személyenként minden határon. Hát ez jóval hosszabb várakozási időt jelentene, hogyha tényleg leveszik az adatokat. Én nem szeretném látni, hogy mennyit kellene várnom még a reptereken, amikor már most is mindenki panaszkodik, hogy egyszerűen nem bírják ki a várakozást a sorokban. Mindig azt mondjuk, hogy jöjjenek a turisták, jöjjenek az üzletemberek, akadémikusok. Most meg azt mondjuk nekik, hogy álljatok be egy hosszú sor végére, ugyan már akkor mi lesz itt a gazdasággal és az akadémiával Európában. Aztán a bizottság ezzel kapcsolatban semmit nem mondott. Nem tértek ki az alapjogokra, a várakozási időre és a technikai háttérre sem. De asszony, hogyha ön be akarja vezetni ezt a rendszert, akkor abba is bele kellene gondolni, hogy kiférhetne hozzá bűnüldözési célokra ehhez a rendszerhez. Mert megint csak ezzel kapcsolatban a bizottság az égvilágon semmit nem mondott milyen hatása lenne ennek az adatvédelemre, az emberi jogokra, az átláthatóságra az EU külső határain. Én tényleg azt gondolom, hogy ha olyan politikákat szeretnénk itt gyakorolni és alkotni, amik figyelembe veszik az alapfeltételeket és a következményeket, akkor a minimum, amit meg kellene kérnünk az, egy hatástanulmány arról, hogy mik lehetnek egy ilyen rendszer következménye. Raportőr, orasszony, ö, raportőr asszony, akkor kérem, hogy kérje le ezt a hatástanulmányt, mert nagyon nagy hatásai lesznek ennek az alapjogokra, a repterekre és az európai gazdaságra. Kérem, hogy gondoljon ebbe bele. Köszönöm. Well, Chairman, I'm in the reason Elnök úr, csak röviden a határregisztrációs rendszerre koncentrálnék. Jó magam és kollégáim üdvözlik ezt a javaslatot, illetve a gondolatát annak, hogy ilyen rendszerbe vezessünk, hisz elméletileg segíthet az illegális bevándorlás csökkentésében, hanem is megelőzésében. Ami segíthet a tagállamoknak eh, abban, hogy eh, erre a kérdésre koncentráljanak. Van azonban egy-két apró kis fenntartásom. Eh, főként logisztikai jellegűek ezek. Közvetlen tapasztalattal rendelkezem azzal kapcsolatban, hogy szemétes technikai rendszereket hogyan lehet politikán belül is kívül alkalmazni. Részt vettem a, még otthon a, Angliában a, a jogi irodában az első szemítógépes rendszer bevezetésében, akkor még egy 100, megab, 100 megabajtos tárolóval rendelkező gép egy szobányi méretű volt, és állandóan, állandóan lékondicionálni kellett ezt a szoba méretű gépet, és nem is a géppel volt, a hardware volt a gond, hanem főként a szoftverrel. Az elmúlt 20 évben az Egyesült Királyságban, és gondolom máshol is ezzel volt általában probléma, amikor például az egészségügyben vagy a határigazgatásban próbáltunk technikai eszközöket alkalmazni. Ezeknek a költsége eh, egyik pillanatban a másikra sokszorosára ugorhat. Így tehát félek attól, hogy, én, hogy egy ilyen határregisztrációs rendszer, illetve egy eh, regisztrált program milyen elképesztő összegbe kerülhet a 2014 és 20 közötti EU-s belső biztonsági alap tudja ezt finanszírozni vajon? Vagy legalábbis a költségfronton félrevezetnek bennünket, vagy hát legalábbis nem festenek teljesen kristálytiszta képet arról, hogy mibe kerül majd ez. A biometrikus adatok illetve az új lenyomathoz való hozzáférés a bűnötöző szervek számára. Rögtön az elejétől fogva részét kell, hogy képez a határrészvercős rendszernek, hogy ne később kell kiterjeszteni, hiszen a későbbi kiegészítéssel igen rossz tapasztalataink vannak a vízum információs rendszer, vagy az Eurodac ennek élő példája. Komolyan meg kell vizsgálni annak a mm, szükségességét, hogy biometrikus adatokra szükség van-e. Tényleg, mielőtt bevezetjük ezt. Nézzük meg mások mm, tapasztalatait. Amerika például elképesztő költségbe verte magát a biometrikus adatokkal. Itt nagyon komoly dollár, milliárdokról beszélünk, és nehéz lenne megmondani, hogy a biometrikus adatoknak köszönhetően, eh, tehát ebből a biometrikus adatrendszerből milyen komoly eh, előnyöket tudtak kovácsolni. Eh, a, kolleg, a kollégáimra sokszor rásütik az euroszkeptikus bélyeget, én nem vagyok egy szkeptikus alkat, de tehát felmerülnek az emberben ilyen kérdések. Elvben teljesen, abszolút, maximálisan egyetértünk ezzel a rendszerrel, elvben ez csodálatos lenne, ugyanakkor költségek terén nagyon biztosra kell mennünk, illetve mások tapasztalatait is alapul kell venni, hogy lássuk, hogy mi lesz a az igazi valós előnye ennek. Sajnálom, hogy ilyen negatív hangot ütöttem meg, elnök úr, de körültekintően kell eljárnunk. Úgy érzem. Kirkhop úr, köszönjük. Más is kért még szót. Matthew asszony a következő. Köszönöm. Azt javaslom, hogy fogják rövidre a kollégák, mert különben eh, nem marad időnk eh, a koordinátorok külés előtt a még egy fennmaradó napi rendi pontra. Je pense, comme ahogy mások is előttem szólók elmondták, szerintem ez egy jó javaslat, de hát van rajta bőven javítani való a részletekben bújik meg az ördög. Például a költségek, ahogy azt Encsó úr mondta, 350 millió euróról beszélünk, ha jól emlékszem, Encsó úr. Igen, jó lenne költségeket csökkenteni. Az intelligens határigazgatáshoz azonban fontos egy hasonló rendszer bevezetése, vannak itt komoly hiányosságok, éppen ezért ideje volt neki látni ennek a nehéz fájdalmas dossziénak. Ami a regisztrált utas programot illeti, az Európai Bizottság javaslata nem volt igazán jó, illetve a határregisztrációs rendszerrel kapcsolatban szerintem az amerikai példát kell alapul venni, úgy tűnik, hogy ez jól működik. Miért nem veszük át az ő tapasztalataikat, főként mert ez így valószínűleg olcsóbb lenne így bevezetni a rendszert. A hateregisztrációs rendszerrel kapcsolatban, bekiléptető rendszerrel kapcsolatban nem szabad félvárról vennünk ezt a kérdést. A, fontos, hogy a bűnöldöző szervek, a rendőrség hozzáférést kapjon a biometrikus adatokhoz az elejétől kezdve. Persze az alapjogi és annak rendelkezését is komolyan kell venni, rögtön az első pillanattól fogva, de hogyha egy ilyen rendszer bevezetünk, annak csak akkor van értelme, hogyha a bűnöző szervek hozzáférnek ehhez, eh, az így az illegális bevándorlás elleni harcban is segíthet bennünket egy ilyen intelligens határőrizeti rendszer, ami különösen fontosnak tűnik számomra. Kettős célt szolgálhat ez így tehát. Minden esetre Idővel biztos vagyok benne, hogy megoldódnak ezek az apró részletek. Mert tudjuk, hogy a gyakran utazók, harmadik országból gyakran az Európai Unióba érkezők gyorsabban, könnyebben utazhatnak majd be az Európai Unióba, így tehát eh, Kenner asszony problémáival eh, felvetésvel nem igazán értek egyet. Romero. Romero asszony. Presidente, eske... Ennek úr, <clears throat> úgy gondolom, hogy Szípel asszony kért szót először. Szépen mondja, ön szólalhat fel először akkor. Köszönöm szépen, elnök úr. Az RTP-ről kapcsolat, az RTP-vel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy kritikusan kell szemlélnünk, mert felvetődik a kérdés, hogy szabaddá tesszük a személyekről elérhető legszemélyesebb adatokat, feltartjuk őket, és a végeredményben diszkrimináljuk is őket. De amikor az IES rendszerről van szó, a 29-es cikk munkacsoportjából a kolléga már felhívta a figyelmet arra, hogy nem tudunk minden utazót ellenőrizni. De remélem, hogy ez nem jelenti azt, hogy akkor nem beszélünk a légiutas adatokról, hanem ö, abba is belegondolunk azért, hogy a hajóval és a busszal és az autóval érkezőkkel mit teszünk. Sommer asszony feltette a kérdést, miért ö, alkalmaznánk bélyegzőt, ha elektronikusan is megtehetjük az ellenőrzés, és ő, ő meg is adta rá a választ hogy egyre több olyan beutazónk van, akinek nem kötelező vízumot kiváltani. Hát, hogyha erről van szó, akkor nem kell nekik vízummentességet adni. Aztán az illegális beutazást illetően. Nem ismerem a számokat, de azért nincs az az érzésem, hogy elárasztanának minket az illegális bevándorlók. Most őket mind terroristának, meg bűnözőnek tekintjük őket. Erre sincs adatunk. Tudjuk, hogy sokan tartózkodnak az EU területén illegálisan, és ezért aztán ki lehet őket használni, alacsony bérért dolgoztatni, tehát sokan profitálnak ebből az illegális tartózkodásból. De jó, tudom valakiről, hogy illegálisan hosszú ideig tartózkodik-e és akkor ettől tudni fogom, hogy hol van, tudni fogom, hogy mit tegyek vele. Aztán Zommer asszony azt mondta, hogy ne csak új lenyomat, hanem arc biometrikus adatokat is tároljunk. Nagyszerű. Most már imádni fogom a pályaudvarokat, meg az utcákat is, ahol mindig az lett az érzésem, hogy leolvassák az arcomról az adatokat. Ez elképzelhető? Nem hiszen már most is arról beszélünk, hogy nem csak késbe léptetésre használjuk ezt a rendszert, hanem másra is. És akkor fel kell tennem a kérdést, lehet, hogy Big Brother már régóta itt él köztünk. Tehát ez a vita egyszerűen nevetséges, hiszen tudjuk, hogy hogyan járnak, ha nem tudjuk, hogy hogyan járnak-e bizonyos tagállamok bizonyos adatokkal, akkor nincs értelme erről beszélni. Ezen kívül a költségek 1 milliárd euró, már most erről beszélünk, ez még csak drágább lehet. Figyelembe véve az egyes tagállamokban uralkodó gazdasági helyzetet, ez megengedhetetlen. Köszönöm. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék Szomer asszonynak köszönetet mondani a munkadokumentumon végzett munkájáért, és eh, bennem is fölmerülnek ugyanazok a kérdések, milyen hozadott értéket tud hozni ez a rendszer, ez a legjobb módszere arra, eh, hogy a problémákat megoldjuk, Nyilván asszony válasza optimistább, Encsú úré pedig óvatosabb. El kell mondanom, hogy én is inkább óvatosan lépkednék e rendszerek kapcsán, és szeretném hozzáadni ehhez az én saját öt kérdésemet. Néhány képviselő már kifejtette, és az adatvédelmi hatóság képviselői is csatlakoztak ehhez, hogy eh, valójában nem mást kapunk, mint eh, információt azokról, akik az engedélyezett időtartamán hosszabb ideig maradnak itt, ugyanakkor nem kapunk információt eh, ezeknek az embereknek a, a, arról, hogy hol tartózkodnak, illetve nem kapunk semmiféle új megoldást arra, hogy, a, a, a visszajuttatásukat megoldjuk. Nem kapunk új megoldást abban a helyzetben sem, amikor egy harmadik ország nem, nem működik velünk együtt ezeknek a személyeknek a hazajutatásában. Tehát nem túlságosan nagy az, az eredmény, amit valójában ez az új rendszer elér, nem sokat kapunk tőle. Kirkop úr már föltette a kérdést, hogy működik -e egyáltalán majd ez a rendszer. Mert ahogy láttuk, az Egyesült Államokban több mint tíz éve óriási pénzeket költöttek ugyanerre a célra, és nem működik náluk sem. Akkor most az Európai Unióban működni fog. Vajon mitől működne itt, ha ott nem működött? Most tényleg azt várjuk, hogy nekünk sikerülni fog? A harmadik kérdésem az az, hogy mi lesz ennek a költsége? Encsú úr hallgatom, már látjuk, hogy az 1,1 lehet 1,3 is. Amikor az Európai Bizottság a szis 2 erről beszélt először, akkor 23 millióról beszéltek, a végső költség azonban 165 millió volt. Hogyha ehhez hozzá akarjuk adni azt a pénzt, amit az Európai Bizottság a tagállamoknak juttatott a külső határokra vonatkozó alapkeretein belül, akkor ezzel együtt már még 95 millióról beszélünk. Összességében tehát 250 millióról beszélünk a sis 2 esetében. Ez 23-mal indult, kérem szépen. Most pedig arról beszélünk, hogy 1,1 milliárdba kerülne ez a rendszer, ez ötször drágább, mint a sis 2 ez öt darab sis 2 együtt. És ez csak az első rendelkezés, ez csak az első lépésnek a költsége. Mi lesz a végeredmény, mi lesz a végső számla? Egy milliárd, 5 milliárd? Erre ugye senki nem tud válaszolni. Negyedik kérdésem. Tudjuk, hogy ahogy az adatvédelmi hatóság képviselője mondta, még most tartunk az ISZ-2 második generációjánál, és a víz bevezetése még mindig folyamatban van. Tehát azt hiszem, hogy meg kellene várnunk, hogy milyen hasznot hoz, ez a e, hoznak ezek a már létező rendszerek, mert szeretnénk elkerülni a funkciók megkettőzését. És nem túlságosan bős dolog sokat költeni olyan rendszerekre, amelyek már működnek, amelyek még nem működnek, amikor már vannak olyan rendszereink, amelyek hoznak ezeket az eredményeket. Az ötödik kérdésem pedig az adatvédelmi kérdés. Nem szeretnék semmit elismételni, amit az adatvédelmi hatóság a képviselői elmondtak, de súlyos kétségek vannak az adatvédelmi kapcsolatban. Elnök úr, hagyj fejezem be egy megjegyzés. Már 2012. februárjában a Dán elnökség alatt megszervezett Kapenyákban megrendezett konferencia alkalmával. Komoly aggodalmak vetődtek fel a Smart Borders csomaggal kapcsolatban. Akkoriban más prioritások is voltak persze. Minden esetre úgy gondolom, hogy tehát akkor fölmerült, hogy el kellene hat, halasztani a teljes intelligens határátépési rendszer csomagot, hiszen már a meglévő rendszereket teljes mértékben működésbe kellene hozni, mielőtt egy új önálló informatikai rendszert vezetünk be, és azt kell mondanom, hogy ez a véleménye mind a mai napig. Elnök, köszönöm. Megadom ezt a következő felszállnak. Köszönöm, elnök úr. Gyakorlatilag Egyfolytában arról beszélünk, hogy milyen intézkedésekkel lehetne az eh, emigrációt, eh, illetve a bevándorlást eh, korlátozni, és így megelőzni a terrorizmust, és a költségvetésnek igen jelentős részét erre költöttük. A menedékügyi hatóság az összes többi vonatkozó költségvetéssel, a szisz és a visszal együtt botrányosan nagy összeget jelent. Gondolkodjunk már egy kicsit, egy csomó ember különböző okokból jön Európába, néha arra, kellene, arra is kellene gondolni, hogy ezek közül az emberek közül nem mindenki szégyentelen terrorista. Lassan meg kéne néznünk, hogy pontosan milyen hatása van a jelenlegi helyzetnek. Vége van a terror elleni háborúnak, terrorizmus elleni háborúnak. Gyakorlatilag egy rendszert leváltunk egy új rendszerrel, és ezt intelligensnek nevezzük, de ez az egész úgy tűnik, mint hogy azt gondoljuk, hogy ez majd marázsütése megoldja a problémákat. Azonban minden rendszerváltásnál én elkezdek remegni, mert még mindig abból indulunk ki, hogy a bevándorlót terroristának tekintjük, de hát így nem lehet Európát kormányozni, ez képtelenség. Ez lehetetlen, hiszen hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy egy itt e, élő személy e, tisztességtelen, akkor miért nem azzal foglalkozunk, hogy mik az alapvető jogai ezeknek az embereknek is, hiszen e, ezeknek az embereknek az alapvető jogai nem érvényesülnek. Független attól, hogy harmadik országból érkeznek, vagy nem milyen körülmények között laknak, milyen körülmények között dolgoznak, milyen egészségügyi ellátások van, miért mindig erről beszélünk, és miért állandóan arról beszélünk, hogy milyen módon lehetne megtorolni azt, hogy beléptek, vagy, vagy elnyomni, vagy le lehetetlenné a belépést Európába, mintha mindenki ki akarná használni az európai rendszert, mintha mindenki terrorista lenne, és azért akarná belépni az Európai Unióba. Nincs szükség ilyen rendszerre. Elnök, Szenyira a Bild. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Szommer és Encsú képviselők munkáját és a bizottsági javaslatot is, és különösen azért érdekelnek a vitának, mert nyilvánvalóan nagyon sok kérdés merül föl, megoldatlan kérdésként is ezeket továbbra is vizsgálnunk kell és értékelnünk kell. Nagyon fontos, hogy biztonságot nyújtsunk a polgáraink számára, modern és hatásos, hatékony határellenőrző rendszerünk legyen, nyilvánvalóak ennek az okai. Ugyanakkor már van ilyen rendszerünk. Most fogadtuk el, mind a SZISZ, mind a víz, új generációs rendszerei működnek. Tehát valóban érdemes lenne először megnézni, hogy ez az új internetes rendszer hogy működik, ha egyáltalán működik, és utána a tapasztalatból ítéljük meg, hogy hogyan fejleszünk ezt tovább. A második kérdés, amelyet önök között többen felvetettek, az a költség kérdése, illetve a költség hatékonyság kérdése a pénzügyi források tekintetében is, illetve az adminisztratív teher tekintetében is több tagállam esetében, hiszen vannak olyan tagállamok, ahol több száz belépési pont van, nem beszélve a konzulátusokról, hiszen nem minden konzulátusnak van lehetősége e, arra, hogy ezeket a nagyszerű rendszereket, e, e regisztrációs rendszereket ő használják köszönetet szeretnék mondani az adatvédelmi eh, képviselőknek a véleményükért, de valóban úgy gondolom, hogy eh, a magánének szentsége, az arányosság eh, és az adatvédelem tekintetében még van mit átgondolnunk, és itt nem csak a biztonság az egyetlen kérdés. Azt hiszem, hogy fontos lenne megfontolnunk azt, hogy ezt a rendszert teljes mértékben önkéntesként, önként választhatóként vezessük be, opcionálisként. Hiszen lehetnek olyan tagállamok, amelyek szerint ez jó ötlet, lehet más tagállam, amely azt mondja, hogy a, a költség és a haszon arányát tekintve nem jó ötlet ezeknek a rendszereknek a bevezetése. Elnök, köszönöm, Intvád asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szerintem a közszégek és az óriás számítástechnikai projektek kombinációja annyira jó ötlet lenne. Nem sok sikeres példát ismerünk, mindig túlköltekezésről beszélünk, általában nem sikerül felnőni a várakozásokhoz, de olyan, mintha nem tanulnánk ebből a hibából. Újra és újra, ebben az esetben az Európai Bizottság újabb javaslatokat nyújt be. Olyan, mintha a tévét néznék, amikor ú, a tévés telesopot néznénk, olyan problémákra kínálva gyógyírt, amelyből től nem is szenved az ember. Ha egy milliárdról beszélünk, akkor valószínűleg a vége 5 milliárd lesz. Dél-Európában 50-60 százalékos fiatalkorú munkanélküliség van, és tényleg az, az intelligens határőrizet lesz erre a megoldás? Többek elmondták Carlos Coelho is az imént joggal rámutatott az amerikai helyzetre. Ha még Amerikában is képtelenek működtetni megfelelően ezt a rendszert, akkor miből gondoljuk, hogy pont Európa az Európai Bizottság lesz képes erre, hogy mi hatékonyabbak vagyunk, hogy az Európai Bizottság, mint, mint az amerikai belügyminisztérium? Na hát kérem, ezt ne átassuk magunkat. A rendszert felállító cég, aki a tendernyertes cég ebben az esetben is képtelen volt megoldani a problémát, és le kellett cserélni. Kérdésem tehát, hogy milyen problémára kínál megoldást ez a rendszer. Nekem nem tiszta és nem világos, hogy mi a célja. Az Európai Bizottság össze azt mondja, hogy könnyebb lesz az utazás, rövidebb lesz a sor. Hát hallottam ezt már egy párszor. Például az utasadatok esetében is ezzel érveltek. Nem tudom, hogy valaki tapasztalta-e, hogy rövidülnének a sorok a reptéren. Én nem ezt tapasztalom a mindennapokban. A, az engedélyezett tartózkodás időket túlépő személyek, ugye a vízumrendszerre gondolok itt, elleni harc, de hát honnan tudjuk, hogy hol vannak? Megtalálni nem fogjuk őket, csak, csak regisztrálja majd a rendszer, hogy vannak ilyenek. Mondhatják azt, hogy na majd esetleg egy nap a, a, a rendőrség, a bíróság, esetleg a titkos rendőrség is hozzáférhet az adatokhoz. Nem. Kérem, ez, ez, ez tartatatlan. Igazi indokot, érvet nem hallottam ez ideig arra, hogy miért van szükségünk erre a rendszerre, ezért kukába vele. Köszönjük, mondja az elnök azt hiszem, hogy mindenkinek megadtuk a szót, akinek akartuk, vagy még az Európai Bizottságnak, nem? <clears throat> Igen, elnök úr. Kérem csak röviden, mert nagyon le vagyunk maradva. Megpróbálom rövidre fogni. Nyilván ezer kérdést intéztek hozzánk, de hát a, a hálásak vagyunk azért a pár percért is, amit eh, az elnök úr eh, nekünk szánt. Az arányosság és a szükségesség kérdését többen felvetették. Kell-e egy ilyen rendszer nekünk és arányos-e javaslat? Válaszunk természetesen az, hogy igen, de nem csak azért, mert a mi zsebünkben lapul a bölcsek kövebb, vagy egy ilyen drága rendszerre van szükség gazdasági válság közepette. Tudjuk, hogy mi újság Európában. A múltban hasonló számítástechnikai rendszerek, például a VIS vagy SIS-2 esetében voltak nehézségek, levontuk ebből a tanulságokat, és ezen tanulságok alapján szerintünk például a költségelemzés sokkal alaposabban készült el. Megtanultuk a leckét, és ennek következtében a benyújtott csomag is tükrözi a korábbi tanulságokat, korábbi tapasztalatokat. A bevándorlás, az engedélyezett tartózkodási idő, de való túllépés elleni harcról beszéltek többen, ugyanakkor, mintha nem hangzott volna el az, hogy a fő célja ennek a határregisztrációs rendszernek nem ez, hanem az, hogy a határ őrséget, a határőrizetet ellátó szerveket segítsük. Encsú úr is említette ezt, hogy vannak ilyen-olyan számok, előrejelzések, de azt tudjuk, hogy a, a Schengeni határkódex végrehajtását a mindennapokban nagyon-nagyon megnehezíti a jelenlegi rendszer a határőrök számára az Európai Unió külső határainak őrizete, fontos, hogy a belépéseket, kilépéseket eh, bevezetik a rendszerbe. Van erre kapacitás? Igen, igen, a határőrök minden nap, minden határ átkelő helyen, eh, reptéren, eh, kikötőben, szárazföldön mindenkit regisztrálnak. Bevisznek egy, egy, egy, egy, egy akkor ez egyelőre papír alapú, pecsételnek, ami régi, elavult idő és munka igényes módszer, ezt szeretnénk tehát modernizálni. A fő cél a határregisztrációs rendszerünk nem az, hogy az engedélyezett tartózkodás idejüket túlépő személyeket kutassuk, üldözzük Európában, nem az, hogy a határigazgatást modernizáljuk, akik a mai valós adatok alapján azt mondhatjuk, hogy igen, csak nehezen tudják végrehajtani a határőrizeti szabályokat. Vannak másodlagos célok is, persze ezek is fontosak, például tudván, tudva, eh, illetve tudni azt, hogy ki az, aki túlépi a engedélyezett tartózkodás idejét, ez egy fontos elem, hiszen az ez adatok alapján tudják az irregális bevándorlásra vonatkozó szabályokat alkalmazni Igenis van ilyen politikánk, mondta valaki, hogy nincs az engedélyezett tartózkodás idejüket túlépő személyek. Az első pillanattól fogva, hogy a vízumuk eh, lejárt, eh, úgynevezett szabálytalan bevándorlóknak eh, minősülnek, és megvannak a szabályaink arra, hogy mit kezdjünk velük. A baj csak az, hogy nem tudjuk, hogy kik ők, és hogy meg hogyan találjuk meg őket. Egy ilyen rendszer az illetékes szerveknek egy új fegyvert ad a kezébe egy új eszközt arra, hogy a már meglévő szabályoknak érvényt szerezzenek. Többektől azt is hallottuk, az adatvédelmi biztos képviselőjétől, a 33-as cikk szerinti bizottság képviselőjétől, illetve a képviselőktől, hogy óriási adatbázisokról van szó, mennyire arányos ez, miért tennénk ezt. Felhívnám itt a figyelmüket az adatmegőrzési, megtartási időszakra, amely szerintünk igencsak arányos a jövőben igényeket figyelembe veszi. Nagyon rövid időszakról beszélünk, a Schengeni eh, határkódex alapján határoztuk ezt meg, amint ez az időszak lejár, az adótak törlődnének a rendszerből. Tehát az adatmegőrzési eh, időszakok önmagukban is garantálják azt, hogy az abszolút szükségesnél egy nappal is tovább őrizzük, tartsuk, tároljuk az adatokat. Persze az engedélyezett tartózkodás idejüket túlépő személyek esetében meghosszabbítjuk ezt az időszak, éppen azért, hogy az illetékes szervek az szabálytalan bevándorlásra vonatkozó szabályokat végrehajtsák. Lássuk a költségeket. Sokan beszéltek a pénzről, a költségekről. Joggal. Először is bízunk-e a javaslatban szereplő költség, eh, tervezett költségekben. A VIS, a SIS-2 hibáira többen rámutattak. Nos, ezzel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy teljesen más a helyzet. Pont azért, mert a SIS-2-ből sokat tanultunk. 23 millióról indultunk, aztán ha mindent összeállítunk, akkor 300 millió lett ö, ö, végül ö, a teljes összeg. Éppen ezért beszéltünk most 500 millióról, más, teljesen más költségmeghatározási módszert használtunk, mint a SZISZ 2 esetében 10 évvel ezelőtt. Azért ilyen magasak a költségek, mert tervezett költségek, mert tanultunk a korábbi hibánkból. Ráadásul a költség tervezett költségek, az 1 milliárd mindenre, de mindenre kiterjed. Nem csak a központi rendszer, hanem a tagállamokban képítendő rendszerekre is. Tehát ebben már minden benne van. Úgy is mondhatnám, tokkal vonóval, 1 milliárd euróval lesz. Ez nekünk. Mi az 100 milliós különbség, az miből adódik? a tanulmány és a végső javasolt költsége adatok között? Azért, mert a hatástanulmány hosszabb időszakkal számolt, más időszakkal számolt. A hatástanulmányban az volt a feltételezés, 2014-ben elfogadnánk a javaslatot, 2015-ben kezdődne a, a folyamat. A jelenlegi terv szerint 2015-ben, leghamarabb 2015-ben került elfogadásra a javaslat, 2016-ban a kiépítése, így tehát ez magyarázza a két összeg közötti különbséget. Ezek, a, ezek magas költségek? Igen, sok pénzről beszélünk, de egyszeri költségvonzatról beszélünk, amelyek aztán igen komoly megtakarításokat hozhatnak hosszú távon a határigazgatási költségekbe. Egy igencsak átfogó elemzést végzett a hatástanulmány e tekintetben, és ez azt mutatta, hogy a Egyébként kérem, hogy ezt az részt olvassák át, ezeket a számokat, hiszen ezek sokat mondóak a tekintetben, hogy hosszú távon a tagállamok mennyit takaríthatnak meg a határőrizet költségein egy ilyen egyszerű beruházással. Felmerül a kérdés, ki lehet ezt építeni? Igen, igen, elnök úr, röviden, röviden. Felmerül a kérdés, Amerikának nem sikerült. Azért nem sikerült, mert teljesen más a belépési-kilépési politikájuk, mint nekünk. A kilépőket ők általában nem jegyzik be a rendszerbe, ezért ugyanazt a rendszert nem tudják végrehajtani, mint amit mi tervezünk. Végül, de nem utolsó sárban a bűnöző szervek hozzáférését, illetően mi nem vettük ezt be a javaslatbe, csak ha bizonyítékok arra mutatnak, hogy a bűnöltöző szervek hozzáférésének biztosítása előnyökkel járna, csak akkor gondolkoznánk azon, hogy egy ilyen javaslatot benyújtsunk. Köszönöm. Now the council, short... Most pedig a tanács, de röviden, és utána az előadóké a szó. Tanács, tessék. Laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariai. Norė... Elnök úr, tisztelt képviselők, előadók, köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy ismertessük az álláspontunkat és a javaslatot. Az RTP rendszer és az IES rendszer javaslat, a regisztrációs program és a be- és kiléptetési rendszerre kapcsolatos javaslata az ír elnökség alatt kezdődött, mint munkaprogram, és mi most a lehető legnagyobb előrehaladást szeretnénk elő, elérni. Nagyra törő javaslatok ezek, és természetesen nem lesz lehetséges gyorsan kiegyezni ezekről. Nagyon összetettek ezek a tárgyalások, elemeznünk kell a következő, a különböző aspektusait, költséghatékonysági elemzést kell végeznünk, adatvédelmet elemeznünk kell, és természetesen a soros elnökség tanácsi csoportokban megpróbál eredményeket elérni még év végéig. Köszönöm szépen Encsú úrnak és Zommer asszonynak a tervezeteket, amiket előkészítettek és természetesen a megfelelő tanácsi munkacsoportokban mindent megteszünk annak érdekében, hogy fenntartsuk a hagyományos jó kapcsolatot a parlamenttel. Szeretnék köszönetet mondani az adatvédelmi szolgálatnak. Figyelembe fogjuk venni a véleményüket, és önöknek is köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. köszönöm szépen. Jelentéstevőknek adnám meg a szót, akkor Zomer asszony, hogyha szeretne először. Köszönöm szépen, rövid leszek. Én is köszönöm a kollégáknak az állásfoglalást. Hogy hangsúlyozzam már még egyszer, azért nem rögtön jelentést írtunk, és, hanem munka dokumentumot, hogy beszélhessünk, vitatkozhassunk erről. Úgyhogy kicsit meglep engem, hogy ilyen agresszívan nyilatkoztak. Most akkor mi nyugodtan koncentrálhatunk az ajánlások alapján a jelentésünkre, hogy hogyan nézzen ki végleges formájában. Az aggodalmakat, fenntartásokat, illetve sok mindent hallottunk, igen, mindent ismerünk, igen, a költség, az problémák, Encsú úr is és én is kritizáltuk. A bizottságnak azt a nyilatkozatát, hogy ez mérsékelt lesz költség szempontjából. Hát vannak fenntartásaink, tudjuk, hogy az tagállamainkban milyen rossz a helyzet, miért kellene erre most pénzt költenünk. De az eddigi rendszerekkel kapcsolatban már vannak tapasztalatok, és a bizottság képviselője azt mondta, hogy így aztán már tudjuk, hogy hogyan kell a költségeket minimalizálni. Ami a biometrikus adatokat illeti, ez nyilván vitás kérdés, és szükség van erre, csak a kérdés az, hogy mennyire kiterjedt és részletes legyen. Aztán a szárazföldi határokat illetően. Már erről is beszéltünk, és szóba került, hogy ezzel kapcsolatban mekkorák lesznek a költségek, és lehet-e minden egyes határátlépőnél elektronikus rendszert megvalósítani, és mindenkit átvilágítani. De amit a bizottság képviselője mondott. Nem csak azokról van szó, akik túllépik a tartózkodási időt az overstayer kategóriába esőkről. Már többen mondták, hogy ez probléma, hogy attól, hogy tudjuk valakitől, hogy túl, valakiről, hogy túl sokáig maradt, még nem tudjuk, hogy hol tartózkodik. Vannak nemzeti rendszerek a ki- és beléptetés dokumentálására. Ezek alfanumerikus adatokat használnak, és ami azt illeti, hogy a harmadik ország állampolgárának adataihoz a bűnüldözési szervek hozzáférhessenek, hát a jövőben azok az államok, ahol már amúgy is létezik ilyen rendszer, ők pozitív tapasztalattal rendelkeznek, de a Schengeni övezet tagállamai utaltak arra, hogy ez nem működhet tökéletesen, ha nincs egy teljes uniós rendszer. Én úgy gondolom, hogy ez olyan érv, amelybe be kell, vele kellene gondolnunk. Te majd Encsú kollégával egyeztetek, és átvitatjuk újra ezt a dolgot. És belegondolunk, hogy milyen ajánlásokat tehetünk. Köszönöm. Mr. Encsú, please. Encsú úr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi munkatársamnak a véleményért, gondolatáért, elképzeléséért és Eh, biztosíthatom önöket arról, hogy ezt mind figyelembe fogjuk venni a tervezett megszövegezésekor, a tervezett megszövegezésekor. Nem eh, szeretnék olyasmiről beszélni, ami már elhangzott. Egy dolgot szeretnék hozzátenni mindenhez. Minden dokumentum, amelyet a bizonyság az intelligens határátlépési rendszerekkel kapcsolatban, csomaggal kapcsolatban eh, elhangzott, az az új javasolt rendszerek támogatására kerültek megfogalmazásra, és egyelőre nem tény, konkrét tényekre alapuló érvek ezek. Világosan meg kell határozni, hogy milyen problémát és mi a probléma, és milyen lehetőségek vannak a megoldására. A bizottsági hatástanulmány nagyon hasznos kiindulási pont, ezért szeretném szeretném felvetni, hogy egy másik intézmény is vizsgálhatsa ugyanezt a javaslatot, ehhez egy saját parlamenti hatástanulmányra lenne szükség. A bizottsági tanulmány pontosan ezt kéri, ezt javasolja. Éreztem, hogy milyen eh, erős vita, eh, észletem, hogy mennyire erős, eh, komoly vita zajlott a e témában ma délelőtt. Köszönöm a kollégák támogatását. Elnök, köszönöm ezzel lezárom a vitát. Ahogy említettem, eléggé le vagyunk maradva az idő terveinkhez képest, úgyhogy rögtön rá kéne lépni a következő napi rendi pontra, ami a 11 napi rendi pont. A tolerancia előmozdítását szolgáló alapszabálykeret. Kiváló jogi szakértők jelentek meg körünkben, az úgynevezett Group of Eminent Legal Experts, ez az európai Tolerancia és Megbékélési Tanás LCTR e munkacsoportja. Szeretném üdvözölni Alexander Kwasniewskit és Mose Kantort. Egyikük egy nemzetközi NGO képviselője, a másikok pedig az Európai Zsidó Kongresszus elnöke. Ebben az összefüggésben fontos elmondanunk, hogy a nyári szünet alatt bizonyos találkozókra kerül sor, ezért fogadjuk ma az ECDR eh, jogi, ECTR jogi eh, szakértőinek, szakértőinek látogatását. Van egy rövid lista, hogy pontosan kik is képviselik a szervezetet. Eh, kérnek minden felszólalót, hogy lehetek 5-7 percben szólaljanak fel, hogy utána legyen még időnk meghallgat, megvitatni a prezentációt. Először is Joram Dinstein úrnak adnám meg a szót. Ő a Tel Aviv Egyetem korábbi elnöke, Izrael Nemzetközi Jogi Társaságának képviselője, ENSZ munkatárs. Utána megadnám a szót Eh, Hugo Genesio eh, bíró úrnak, aki a Sanremoi Nemzetközi eh, Jogi Társulat elnöke, alapítója, illetve Daniel Turer úr lenne a harmadik felszólaló. Úgyhogy először de hogyha akkor először mindenki adná meg a szót. Köszönöm szépen, mondja Bill. Úr, az Európai Tanács, az Európa Tanács megbélékévési csoportjának képviselője vagyok. Lengyelország korábbi ennek elnökével Krasinski úrral és más híres személyiségekkel együttműködve több Európai Uniós ország képviselővel együttműködve dolgozunk. Egy munkatársunk, José Maria Aznar, Spanyolországból, Vozek úr, Ausztriából, Rita Zismut, Németországból, George Basiliu Ciprusról, tehát kiváló személyiségek, akik életükkel és politikai tevékenységükkel mutatták, hogy mennyire fontos a tolerancia és a megbékélés de Václav Havel is több évig támogatta a vékenységünket az Európai Tanács tolerancia és megbékélési csoportjában. Nos, a pénzügyi válság kirobbanását követő három évben nagyon sok európai politikus nyilatkozott arról, hogy a multikulturalizmus kudarcot vallott. Eh, fontos eh, az emberjogi watchdog eh, szervezetek, az Európa Tanács, az OSCE és egyéb szervezetek azon intése, hogy bizony egyre inkább erősödik az idegen gyűlölet és a rasszizmus Európában. Akkoriban nemzetközi balkáni megbékélési konferenciát szerveztünk, amelynek eh, során az elnökség úgy döntött, hogy kikérjük néhány kiemelkedő európai jogi szakértő véleményét, megkérjük őket, hogy vizsgálják meg a jogi helyzetet az Európai Unió különböző tagállamaiban, eh, és eh, vizsgáljuk meg, hogyha toleranciát meg lehet-e határozni, definiálni lehet-e jogilag, illetve milyen helyes gyakorlatok létezhetnek olyan E, problémák megközelítésnek, mint a burka viselése, a női körülmetélés, a minaretépítés és egyéb, e, egyéb kegyhelyek, e, szentélyek építése az Európai Unión belül. Tehát azokat az ügyeket hogy lehet kezelni, amelyek akkoriban nagyon foglalkoztatták az európai közvéleményt. Ezt a dokumentumot tavaly hoztuk nyilvánosságra itt Brüsszelben, az Európai Parlamentben. Egy az Európai Tolerancia Díj átadásakor eh, tettük ezt meg Boris Tadic és Ivo Josipovic szerb, illetve horvát eh, államfők kapták meg ezt a díjat. Ennek alkalmából hoztuk nyilvánosságra dokumentumokat, majd ezt ismertettük eh, Strasbourgban is, illetve az Emberi Jogi és Demokratikus küzdelemmel elkötelezett szervezetekkel együttműködve megkezdték ennek az anyának az ismertetését a tagállami fővárosokban. Romániában egészen jól megy ez az ügy, ahol a modell statúton bizonyos vonatkozásait hamarosan a tagállami parlament fogja megvitatni és beépíteni a nemzeti jogba hasonló törekvéseink, vannak konferenciáink, vannak Budapesten, a Cseh köztársaságban, de több európai fővárosban szeretnék ezt megtenni, Madridban, Berlinben, Párizsban és egyéb tagállami fővárosokban. Ennél többet most itt nem is mondanék, átadnám a szót Tim Stein úrnak, aki elnöke volt a jogi szakértőcsoportunknak, és úgy gondolom, hogy ő tud leginkább beszámolni arra, hogy mennyire újító szemléletű ez a javaslat. The second floor goes to Mr. Dingstein. Dingstein úr kap most szót, aki elnöke az ECTR nevű szervezetnek. Jürgen Dingstein úr parancsolja. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, eh, after this Köszönöm, elnök úr. Áttérnék egyből az érdemi kérdésekre. Rögtön elmondanám, hogy a toleranciával kapcsolatban ígéretben nincs hiány. Legyen Európa ról szó, vagy másról. Dokumentumok tucatjaira tudunk. Ezek általános, amorf ígéretek ezek, kötelezettségvállalások. Senki sem tartja magát intoleránsnak. Legalábbis én még olyannal nem találkoztam, aki azt mondta volna magára, hogy ő intoleráns de senki sem tudja igazán, hogy miről is szól a tolerancia. Az az érdekes az egészben, hogy semmiféle szerződésben nem definiáljuk a tolerancia fogalmát sem Európában, sem globális szinten. Nincs ilyen szerződés vagy egyezmény. Mindenki más-más részére gondolnak eh, a kérdésnek, a diszkriminációról beszélnek, Strasbourgban eh, a diszkrim... meglepődtek az emberek, hogy a diszkrimináción kívül is van egy saját életet él a tolerancia. Lehet valaki úgy intoleráns, hogy nem diszkriminál senkit. Miért kerüljük el ezt a kérdést? Több válasz is lehetséges eh, erre. Én azt gyanítom, nem vagyok benne biztos, azt gyanítom, hogy a polgári szabadságjogok iránt elkötelezettek, mint például önök itt ebben a teremben, ambivalens érzéseket táplálnak, ez ügyben mindenki toleráns, persze, persze, de tudjuk, hogy az európai események, az elmúlt évek eseményei alapján, hogy vannak olyan pillanatok, amikor az ember a szívében érzi azt, hogy bármennyire is toleráns, valamikor kivételt kell tenni. Nem akar nyíltan beszélni erről, így elkerüli a kérdést. Nem önök, az általános alanyt használom itt. Vox Populi, a nép hangja, a közvélemény véleménye folyamatosan változik, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tisztában van azzal a tényel, hogy rossz irányba fújnak a szelek legtöbb európai országban. Éppen ezért meggyőződésünk, hogy nem engedhetjük meg magunknak eh, azt, hogy nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hanem nagyon is pragmatikusan kell állnunk ehhez. Méghozzá nemzeti jogszabályokon keresztül lehet ezt megtenni, amelyek egy olyan formulát hoznak létre, amely az adott országban működőképes, és amelyek ugyanakkor bizonyos közös nevezőre épülnek. Nos, ezt a közös nevezőt próbáljuk mi lefektetni. Az előttünk, az általunk elkészített és az önök előtt fekvő szöveg, lehet, hogy még olyanok is vannak, akik el is olvasták, persze nem kőbe vésett uh, írás, szentírás, ez nem mindent vagy semmit típusú javaslat. Nem, egyáltalán nem. Éppen ellenkezőleg az adott országra személyre szabható, vagy testre szabható, hiszen mindenütt más és más a helyzet, más és más a, a, a háttér. Mi a közös nevező tulajdonképpen? Nos, dióhéjban összefoglalva egy dihotómiáról van itt szó, hiszen mindenkinek vannak jogai, ugyanakkor egy egységes társadalmat próbál építeni minden ország. Hogyan lehet egységes társadalmat építeni különböző csoportok asszimilációja nélkül, illetve a sokszínűség hogyan kép képzelhető el dezintegráció, szétesés nélkül. Következésképpen az együttélés a jó kompromisszum. Mi ebben hiszünk, a békés együttélésben. Szerintünk az együttélésen belül a sokszínűség nem, nem egy puskaporos hordó, éppen ellenkezőleg egy olyan cement, ami össze köti, összefogja a társadalmat. Kilenc részre oszlik ez a dokumentum, röviden végigfutnék ezeken. Az egyes fogalom meghatározások, definíciók. Igazából nem túl eredeti fogalmak ezek, de mégis meglepő módon ezek eredetiek. Más szövegből emeltünk át szövegrészleteket, de ezt a négy alapfogalmat sehol máshogy nem definiálják tolerancia csoport, gyűlölet beszéd, illetve csoportos címkész, és ezek a fogalmak, amelyekre megbélyegzés, csoportok megbélyegzés, ezek azok a fogalmak, amelyeket megpróbálunk itt meghatározni az első részben. fontosabb, talán ez egyik legfontosabb a csoport fogalom meghatározása. Itt egy ortodox, hagyományos definíciót használunk, az etnikai, kulturális, vallási eh, csoportok fogalmát, amit kibővítettünk a közelmúlt eseményeinek tükrében, új elemekkel, főként a szexuális orientáció és a nemi hovatartozás elemeivel. Lehet ez egy nyílt definíció, amelyet kiegészítettünk igény szerint idővel. Csoportos rágalmazás sokak szerint csak amikor erőszakra buzdítanak, akkor beszélhetünk ilyenről. Nem, egy csoport nevetségessé tétele, vagy bemocskolása, például amikor azt mondjuk, hogy minden cigány tolvaj, ez csoportos rágalmazás. Végül a gyűlöletbeszéd, vagy, a, vagy a gyűlölet bűncselekmény. Mi egy teljesen egyszerű bűncselekményként határozzuk meg, amelyet azt tesz különlegessé, hogy egy csoportot tehát hogy teljesen mindennapos bűncselekményt követnek el, lehet ez bántalmazás, testi erőszak, amit azért követnek el, mert az áldozat valamilyen módon egy csoporttal kapcsolatban áll. Ez volt az első rész, tehát a második rész alapvetően konkrétan felsorolja az idegen az antiszemitizmust, a nő ellenességet és a homofóbiát. Ezek csak példák, de, de néha fontos, konkrét eh, példákat is hozni, nem lehetünk mindig túlságosan általánosak. A harmadik rész az érintett emberi jogokat sorolja fel. Itt a legfontosabb kiegészítés az, hogy nem csak vertikális tehát az egyén és a kormányzat közötti viszonyban, hanem horizontálisan egyén és egyén, illetve csoportok és csoportok közötti jogokról is beszélünk, tehát az különböző társadalmi csoportoknak egymással szemben toleránsnak kell lenniük. Csoportok gyakran azt mondják Európában, hogy védelemre van szükségük, de aztán hirtelen, amikor második, más csoportokról van szó, akkor már nem olyan fontos az egyenlő elbánás. Négyes rész, ez a az az áradék, ami kimondja, hogy a tolerancia sem végtelen. Miről beszélünk? Arról, hogy nem lehetünk toleránsak az intoleránsakkal szemben. A toleranciát is ki kell érdemelni, tehát aki maga is toleráns, az érdemel toleranciát. Ez tehát a kivétel záradéka. A következő részben itt van például a terrorizmus, vagy a, vagy a nők nemi megcsonkítása. Ez ügyben nem lehetünk toleránsak. Ne felejtsük el, hogy kölcsönös nek kell lenni ennek a toleranciának. Ötös rész a migránsok vitatott kérdésével foglalkozik, amely talán a legégetőbb és legvitatottabb téma Európában manapság egyrészt toleranciát nem csak korábbi, hagyományos, hanem új csoportokkal szemben is mutatunk el, például a bevándorlók csoportjaira gondolok itt, ugyanakkor van egy bevándorló, aki nem hajlandó a békés együttélés szabályaihoz alkalmazkodni az egységes társadalmon belül, akkor ameddig ez az egyén nem állampolgár a társadalomban, előnyes helyzetben, mert a társadalom mondhatja azt, hogy ön tulajdonképpen nem érdemelte ki azt a jogot, hogy itt maradjon az országban. Ezt még egyszer mondom, egy állampolgárral szemben nem engedhetjük meg magunknak, de egy bevándorlóval szemben igen. Ez kényes kérdés, de mégis egy, egy szerintünk egy megfelelő, finom, kiegyensúlyozott megoldás egy ilyen égető problémára. Hatos rész, a végrehajtással foglalkozik. Itt teljesen új javaslatot teszünk, tehát nem csak az, hogy a kormányzat az administratív szerveken keresztül, bizottságokon, ilyen-olyan testületeken keresztül vizsgálja a dolgok alakulását, nem. Egy külső csoport, ez lenne a nemzeti vagy, vagy országos tolerancia eh, monitoring eh, bizottság, egy olyan független testület lenne, amely a, a közszolgálaton kívüli elismert eh, emberekből eh, állna, és egy watchdogként, tehát egy igazi felügyeleti szervként örködne a tolerancia eh, megvalósulásán, például az oktatásban és más ágazatokban. A hetes rész szankciókkal, büntetőjogi szankciókkal foglalkozik, úgy véljük, hogy például a, a gyűlölet, beszéd a gyűlölet bűncselekmények, illetve a csoportos rágalmazás kérdése mind-mind sorra kerülnek. A nyolcas rész az oktatással, tájékoztatással, neveléssel foglalkozik, hiszen nagyon fontos, hogy a bölcsőtől a sírig tartson, a fiatalok és a felnőttek folyamatos tájékoztatása. A képzők képzése, vagy például a, nem csak a tanárokra gondolok itt, pedagógusokra, hanem bírákra, vagy, vagy, vagy, vagy mondjuk a rendőri vezetőkre, csak hogy egy-két kiragadó példát hozzak. Nem könnyű, de fontos. Végezetül a kilencedik rész a médiával foglalkozik, úgy véljük ugyanis, hogy a médiának is etikai kódexeket, magatartási kódexeket kell kidolgoznia. Persze nem kormányzati felügyeletre gondolunk itt, hanem egy önszabályzásra. Az internet kérdését elkerültük, és ez nem véletlen, hogyan lehet az internetet felügyelni. Ez jó néhány más szempontból is egy vitatott kérdés, és eh, az internet eh, tolerancia az interneten kérdésében túl nagy fába nem akartuk vágni ezzel kapcsolatban a fejszénket. Ez egy valós probléma, eh, valamit tennünk kell, azonban az önök segítsége nélkül ez nem megy. Az önök szakbizottságít az Európai Parlamentben, illetve az egyes képviselők is nagyon sokat tehetnek annak érdekében, hogy ilyen nemzeti jogszabályok elfogadásra kerüljenek, és nagyon nagyra értékelnénk, hogyha a Libe szakbizottság ezt a projektet, ezt az alapgondolatot, ezt a javaslatot e, támogatná, e, zászlajára tűzné. Nem a részletekben e, van a lényeg, hanem az irány, amelyet magunk elé kitűztünk végcélként. Please, if you... Végül kérem, hogy már röviden szóljon hozzá, azért, hogy még legyen néhány percünk arra, hogy a képviselők is kérdezhessenek. Hugo Genesio uh, Olaszországból. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy szót kaptam. De én úgy hiszem, hogy a kollégáim előadásai megfelelőek, és jól ismertették azokat a témákat, amiket szerettünk volna önöknek előadni. Szeretném hozzátenni, hogy a szakértőink csoportja három más kollégát is magába foglal, akik nem tudtok már eljönni. Ryan Müllersen, Észtországból, Daniel Thurer, Svájcból, és Rudiger Wolfram, Németországból Úgyhogy én most inkább a vitának szeretnék helyet és időt adni. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, hogy röviden szólt hozzá, és akkor most a képviselő kér szó. Zippel asszony, öné a szó először. Köszönöm szépen. Elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani az elvégzett munkájukért, de el kell, hogy mondjam, hogy az eredmények nem győztek meg engem. Először is megjegyezték azt, hogy sokat beszélünk a diszkriminációról, de keveset a toleranciáról. Önök azonban azt írják, hogy a tolerancia az illegális diszkrimináció ellenpontja. Szerintem pont ez a probléma, hogyha a toleranciát jogilag akarok meg definiálni, akkor a diszkrimináció az egészen konkrét dolog. Azt mondom valakinek, nem kaphatod meg ezt a lakást, nem bérelhetsz itt vagy ott azért, mert te bevándorló vagy. De az intolerancia az kisé összetettebb dolog. Én azt hiszem, hogy nagyon sok pontban demokratikusabban, politikaibb megfontolásokból kell lépnünk, és nem jogi megfontolásokból. Aztán, hogyan lépjünk fel valaki ellen, aki intoleráns és nem illeszkedik be a társadalomba. De arra nem tértek ki, mit teszek azokkal, akik nem bevándorlók és intoleránsak, hanem a saját országom álláspolgárai. Akkor mit teszek ö, velük? Nem tudom őket kiutasítani az országból. Tehát egy erős demokrácia fel kell, hogy fegyverkezzen ilyen ügyekben. A kiutasítás nem lehet megoldás. És nem vagyok arról meggyőződve, hogy az intolerancia nem gyakori be egy ország saját állampolgárai között. Aztán a következő kérdés, hogy a toleranciáról és az intoleranciáról legyenek-e tanórák. Szerintem ennek semmi értelme nincs, mert a toleranciát nem lehet megtanulni, ez egy hozzáállás, egy attitűd. Persze nyilván a társadalomismereteknek, az oktatásban és a vallásoktatásnak része ez, de az, hogy az iskolában külön oktassuk ezt, ez túlságosan bonyolult. Elnök, Legye, kérem, Zippel asszony, jó, még egy utolsó mondat a médiát illetően. Szerintem a média szabadsággal kapcsolatban nagyon sok mindent mondtunk el. Azt, hogy a százalékokat írjunk elő a médiának, az, hogy a program egy bizonyos százalékát egy bizonyos üzenetnek szenteljék, ezt, ezt problematikusnak tartom. Így aztán lenne még néhány kérdésem, hogy konkrétan milyen javaslataik vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bronz úr, tessék! Kérem azért tartsa, vegye figyelembe, hogy 11.30-kor koordinátori ülés lesz, és ott is vannak megvitatandóink. Jellemző azokra, akiknek szűk a látóköre, hogy nem veszik észre a saját közleményeikben az iróniát. Azt, hogy a toleranciát hirdetőek nem veszik észre, hogy milyen abszurd az, hogy másoknak a kijelentéseit bírálják, az szörnyű. Az is nagyon szörnyű, hogy a pontos jelentést akarják megtalálni, mint akadémikusok. Ez etereli a figyelmet arról, hogy mi a valóságos témait. A xenofóbia eredetileg azt jelenti, hogy az idegenek gyűlölete. Ez gondolatokban alakul ki. A gondolatokat is most üldözzük ezen túl az, hogy valakit üldözni akarok a gondolatai miatt, az mutatja, hogy nem értik meg, hogy a gondolatai az emberek hogyan alakulnak ki. Az, hogy valaki és önök hogy élnek a szavakkal, például azokat a szavakat alkalmazzák, hogy, hogy ideg, hogy gyűlölet, beszéd. Ezek modern szavak, és olyan szavak, amiket az USA-ból importáltak. És nem Nincs egy körülérhető jelentésük, nem az a lényegük, hanem az, hogy dobálózni lehessen velük. Amikor vádaskodás részeként használják őket, akkor, és én most óvatosan figyel, fogalmazok, arra szolgálnak, hogy maguk is gyűlöletet keltsenek és szítsanak. Hál' Istennek ez a fajta gyűlöletkeltés az etnikai kisebbségek ellen egyre ritkább, de a politikai és akadémiai vélemények miatt gyűlölt embereknek a köre egyre nő, ahogy ezt ma is hallottuk itt reggel. Köszönöm. Elnök, Klász az úr. Ik heb ook mijn bedenkingen bij het voorstel dat hier ter tafel ligt. Uh, ik, ik beschouw mij... Köszönöm szépen. Nekem is vannak azért aggodalmaim a javaslatot illetően. Én toleráns embernek tartom magam, aki könnyen kijön másokkal. A szerelem, a szeretet, a hűség, ezek olyan fogalmak, amelyek mindenkinek az értekét szolgálják. De senkinek sem lehet előírni, hogy ezeket gyakorolja, és hogyha nem, akkor megbüntetjük érte büntető jogilag. Szerintem ez teljesen el, egynek ellen uszítja majd az embereket és minden egyes tagállamban vannak előírások arra, hogy a diszkriminációt hogyan kell elkerülni. Tehát jogilag ez már le van fedve, eléggé messze mutatóak az ezzel kapcsolatos jogszabályok. Már a, azt is hallottuk azt ma, hogy önök azt gondolják, hogy valaki ne nyilváníthassa ki szabadon a gondolatait. Hát ha úgy tetszik, akkor ez egyfajta cenzúra a média és az állampolgárokkal szemben, és pont az intoleranciát fokozza. Úgyhogy én felteszem azt a kérdést, hogy önök szerint a toleranciát azt lehet felturbózni, azt lehet növelni hogyha az irodalomból, művészetből indul ki az ember, igen, inspirálhatja az ember magát tol- toleranciára, de előírni és oktatni ezt nem lehet. Önök a cenzúrától elhatolja, elhatárolják magukat a szövegükben, de akkor pontosan, hogy ez is egy veszélyzóna, hiszen önök azt mondják, nem akarjuk korlátozni a vélemény nyilvánítás szabadságát, de ugyanakkor mégis csak elő akarják érni, hogy a bevándorlást, a tömeges bevándorlást ne kritizálhassa senki, a multikulturális kultúra akkor kudarcot vallott. Ha valaki ezt így gondolja, akkor hagyd legyen joga arra, hogy véleményét szabadon nyilváníthassa ki. Nem szabad korlátozni ezt a jogát. Köszönöm. Griffin úr. Thank you. This document talks a great deal about education. Köszönöm. Oktatásról beszél sokat ez a dokumentum, pedig az oktatás a tények átadásáról szól, itt semmi tény nem szerepel. Vélemények, dogmák átadásáról beszélünk, amelyet egy balliberális establishment próbál európaiak millióira rá e, erőltetni. Egyébként is az európai integráció az önazonosságunkat teszi tönkre. Ez indoktrináció, nem oktatás. Bölcsőtől a koporsóig. Ez nem demokratikus, az 1984-es című mű parodiája, ez nem más adópénzből finanszírozzuk az állítólag üldözött kisebbségek, finanszírozzuk az állítólag üldözött kisebbségeket a, a, a adófizetők pénzéből, az adófizetők véleményét nyomjuk el, kötelező iránymutatást adva a médiának. A, a fiatalkorú elkövetők újjá átnevelése. Itt van Alex, a a gépnarancsból, itt ezen a képen. Azt láthatják, ahol Beethoven 9. szimfóniájára nevelték át. Az Európai Unióból bohócot csinálunk, és egyszerű gonosz dolog is ez, demonizáljuk és, és betiltjuk az ellenállást egy olyan integráció vagy egy olyan projekt ellen, amely egyébként már így is ellenünk fordult, és főként a, a zsidó közösség tagjaitól azt vártam volna, eh, hogy tudják, hogy milyen az. Például az az, az Izrael állam, amely a palesztinokat eh, náciszerűen nyomja el. Ez propagand, propaganda áll a, a népírtás mögött. Mondjuk ki nyugodtan, hogy egy tolerancia ebben az esetben népírtás. Flores Thank you very much, Chair. Weber asszony, köszönöm szépen. Semmi újat nem hallottam. Az elmúlt 48 órában több kérvényt is kaptunk az Egyesült Királyságban. Pont ugyan ez a fajta nyelvezet jellemzi. De most, hogy ezt elmondtam, és természetesen teljes mértékben egyet nem értésemnek kell, hogy adjak hangot, óvatosnak kell lennünk, amikor a toleranciáról hozunk jogszabályokat. Romániában diszkrimináció elleni ügynökség is létezik. Általában véve el lehet mondani, hogy egyértelmű, hogy mi a diszkrimináció, könnyű ellene felépni. De az elmúlt évek azt mutatják, hogy a beszéd volt az, amit szankcionált ez az ügynökség valójában. Így aztán igenis, hogy a részletekben rejlik az ördög, nagyon vigyáznunk kell, hogy miféle jogszabályokat alkotunk, amikor egy irányelvről van szó amit a tagállamok majd késve vesznek át a jogsz, jogrendszerükbe, akkor vigyázzunk hogy a végeredmény az milyen harmonizált uniós jogszabály lesz majd. Az a tény maga, hogy erről a jelentésről ma itt vitázzunk, az egy nagyon pozitív dolog, mert bizonyos normákat be kell tartani egy emberi lénynek a többiekkel való interakcióban. Tehát nagyon fontos, hogy a különbségeket, a diversitást figyelembe vegyük. Csak hogy ugyanakkor a tolerancia az nem egy örökölhető dolog, sajnos pont ellenkezőleg, ez csak az oktatás során lehet elsajátítatni az családon belül, az iskolában, a médiának is nagy a szerepe, talán ebbe az irányba kellene nézelődnünk. Én biztos vagyok benne, hogy ez csak egy kezdet, a kezdete egy nagyon hosszú vitának és útnak ebben a témakörben. Köszönöm. Request from some other member. Nos, szeretne még képviselő felszólalni? Bekerül egy percben. Danke vielmals. Ähm, Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr hogy szögezzem le, hogy mennyire fontos és mennyire nagyra tartom ezt a kezdeményezést. Amikor tudjuk, hogy egyre nő a rasszista támadásoknak, incidenseknek a száma az EU-ban. Én úgy gondolom, hogy természetesen a bíróságoknak feladata, hogy a definíciók egyértelműek legyenek ezen a téren is. Nem csak szenzibilizálni kell a népességet, hanem a jövőben a büntetőjogban is nagyon nagy szerepe lehet ezeknek a kategóriáknak, például a toleranciának. Ez csak egy legelső lépés, most először próbáljuk azt meg, hogy kötelező érvényű, precíz kereteket jelölünk ki. Én nagyon is értelmesnek tartom ezt. Köszönöm. Thank you, thank you. Uh, well now... Köszönöm szépen. Akkor most térünk vissza vendégeinkre, akik zárszóként még felszólalhatnak a vita végén. Minden esetre a toleranciáról és a megbékélésről szóló vitánk kapcsán eh, az elnökség egy mandátumot teljesít, éppen ennek szellemében nagyon örülünk annak, hogy önök eh, tanulságot te, eh, tudnak tenni előttünk, és rávilágítanak arra, hogy mennyire fontosak az értékeink, az az elkötelezettségünk, hogy említsük ezeket az értékeket, és beírjuk, hogy beírjuk az európai DNS-be ezeket az értékeket, küzdjünk az antiszemitizmus, az idegen gyűlölet ellen, és mindannyiukat arra bátorítom, hogy kemény üzenetet fogalmazanak meg az egész Európai Unió eh, eh, nevében, hiszen azt látjuk, hogy meglehetősen rossz állapotban vannak e pillanatban az, alapítá, az Európai Unió alapításának alapértékei, hiszen az a kifejezetten európai DNS, eh, amelyről eddig beszélhettünk, mintha hanyatlóban lenne, mintha elhasználod, és folyton azt halljuk itt az Európai Parlamentben is, hogy, eh, hogy eh, ez az európai alapérték készlet, ez az európai DNS, mintha jaira töredezne tehát úgy gondolom, hogy minden képviselőnek feladata, hogy ebben az ügyben megnyilatkozik. Némi szégyenérzettel vallom be, hogy például ezen igen érzékeny és fontos témakörben csak ilyen kevés képviselő jelent meg, és az is elszomorít, hogy ez bizony a parlament tényleges összetételét is arról alkotott képet is eltorzítja, hiszen olyan hangok is megszólaltak a vita végén, akik az egyéb üléseken gyakorlatilag nincsenek jelen, illetve az ülés elején sem voltak jelen. Úgyhogy ennek figyelembevételével a kiegyensúlyozottság fenntartás érdekében megadnám a szót vendégeinknek. Köszönöm. Szeretem volna reagálni néhány felvetése Az első a toleranciáról és a diszkriminációról szól. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a Szovjetunióban még mielőtt az össze robbant, robbant volna, az egy ateista ország volt. Nos, ott egy ilyen vallás ellenes attitűd eh, létezett, amely nem e diszkrimináció volt, hiszen minden vallást eltapostak, akár keresztény, akár muszlim, akár zsidó, akár egyéb vallás volt. Ez azt jelenti, hogy diszkrimináció volt? Nem volt diszkrimináció, eh, a tolerancia hiányzott. És nagyon sok ilyen példával tudnánk előállni. Eh, a kormánynak feladata az, a tolerancia hiányát ellen küzdeni, de legalábbis lépéseket tenni, minden lehetséges lépést megtenni, megtenni kellő óvatossággal. Ami a tanítást illeti, a tolerancia tanítása értemetlen dolog. Viszont megpróbáljuk megismertetni a diákokat, a hallgatókat azzal, amit először furcsa, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan lássák azt, amit először furcsának, ismeretlennek, különbözőnek éreznek, hiszen nem mindenkinek ugyanolyan a bőrszíne, nem mindenki beszél ugyanúgy, nem mindenkinek ugyanez a vallása, és még sorolhatnám az ilyen egyéni vonásokat, amelyekben valaki különbözhet tőlünk. Ami a, a arra tett hivatkozásokat illeti, hogy az embereket lehetne zaklatni, vagy bíróságra eljárni elég a gondolataikért, fel vagyok háborodva. Minden alap szerződés azt mondja ki, hogy a gondolat nem büntethető. Ruandában a Nemzetközi bűnögyi Bíróság mind azt mondja, hogy ez valóban büntethető, és a genocidium a népírtás során Ruandában erre sor is került, tehát ez nem egyfajta tudományos állásolás kérdése, ez ténykérdés. Ami a doktrinációt, indoktrinációt illeti, nos, az oktatásnak éppenséggel az a célja, hogy az indoktrinációt lehetetlenné tegyük hogy megmutassuk azt, hogy kell gondolkodni, hogy megmutassuk azt, hogy jogunk van különbözni. Ha mindenki azt gondolja, hogy ugyanabba a formába kell önteni mindenkit, akkor visszalépünk a második világháború előtti időben. Ennyit mondhatok erről. Elnök, köszönöm szépen, kérem, hogy legyen rövid. Rendben, akkor röviden lezárom. Egy mondat még. Úgy gondolom, hogy a jogalkotás nyilvánvalóan szükséges Ugyanilyen szükséges, és egyet is értek az, azokkal az érzelmekkel, amelyek itt felmerültek, hogy egyfajta napvilágra van szükség, átláthatóságra, az emberek tudják, legyenek az a tisztában, hogy mi forog kockán, milyen megoldások lehetnek, és nem biztos, hogy a megoldás az lesz, amit én javaslok, de, de kell, hogy legyen megoldás. Köszönöm szépen. Mr. Bill, would you? Bill úr, szeretne ehhez hozzátenni valamit, vagy Genezio úr? nem, akkor ha ez a helyzet, akkor nagyon szépen köszönjük a megjelenésüket, köszönjük, hogy itt voltak, köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, hogy elmondhassák álláspontjukat a tolerancia támogatása terén, mert ahogy mondtam, ez a lehető legfontosabb ügy az Európai Unió jelenlegi állapotának fényében. Most pedig rátérünk a koordináció, koordinátorok ülésére időben. Javaslom, hogy azok, akik nem tartózkodhatnak bent a koordinátorok ülésén, azok kérem hagyják el a termet. Azok pedig, akik itt maradhatnak, kérem maradjanak és foglalják el a helyüket.